egy rendeletre vonatkozik, nem csak egy operatív korlátozásra kell, hogy vonatkozzon. A zajjal kapcsolatos téma értékelése nagymértékben összefügg más tényezőkkel, ezért a decibel kérdéssel itt sajnos nem tudunk foglalkozni. Annyit mondhatunk, hogy az üzemeltetésre vonatkozó korlátozások hogyan nézzenek ki. Csak ennyit határozhatunk meg. Megpróbáljuk a szóban forgó két jogszabályt valahogy közelíteni egymáshoz, összhangba hozni egymással. A zajkezelésre vonatkozó irányelv és az értékelési irányelve több mint tíz éve született meg. A technológiai haladás és a repülőterek forgalmának növekedése miatt nagy mértékben megváltozott a helyzet az elmúlt tíz év során. Van egy módosító, amelyet talán egy kicsit szemmel néz az Európai Bizottság. Mi úgy gondoljuk, hogy irányelveket kellene hozni ezen a területen, nem pedig rendeletek révén kellene szabályozni ezt a területet. Az érintettek többséges egyetért ezzel. Hogyha megnézzük az egyes repülőtereket, az ott jelentkező zajszintet, akkor azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen az egyes repülőterek nem összehasonlíthatók, bizonyos értelemben minden repülőtér más, mindenütt más a zajterhelés, Hogyha normákat akarunk felállítani a repülőterek működésének korlátozására vonatkozóan. És mindenkit ugyanarra a szigorú eh, ugyanannak a szigorú szabályozásnak a betartására kényszerítünk, akkor az talán nem előnyös, nagyobb rugalmasságot kell szavatolni. Vannak olyan repülőterek, ahogy egy szigorú szabályozás hasznos lehet, de vannak mások, ahol akár káros lehet, visszafelé sülhet a dolog, és még nagyobb lesz az ajszint. Az alapelgondolás jó, de úgy gondolom rugalmasan hozzá kell igazítanunk a szabályt az egyes repülőterek adottságaihoz, ezért egy irányelv véleményünk szerint kedvezőbb volna. Ami az éjszakai járatokat illeti, ott sem lehet egységes szabályokat meghatározni. Úgy gondolom jó megoldás lenne, hogyha azon írás, megnézzük azokat az írásos panaszokat, amelyeket írásban kaptunk, és amelyeket benyújtottak a petíciós szakbizottsághoz is, akkor azt láthatjuk, hogy főként az emberek éjszakai nyugalmát zavarják az éjszakai repülőjáratok. Szó van itt személyszállító repülőgépekről, de teherszállító repülőgépekről is amelyek éjszaka repülnek. A mi módosítónk esetében egészen konkrétan arról van szó, hogy a repülőterek ilyetén gazdasági tevékenységét egy kicsit átalakítsuk, hogy fenntarthatóbb legyen a repülőterek működése. Vannak intézkedések, kisebb fajta változtatások, amelyek javíthatnak nagy mértékben a helyzeten, és védik az emberek egészségét. És egy további kérdés a várostervezés. Az Európai Uniónak ezen a téren nincs illetékessége, de ajánlásokat igenis megfogalmazhatunk a szövegünkben. Az érdekelt felek nek és az önkormányzatoknak ajánlásokat tehetünk arra vonatkozóan, hogy a város tervezés alkalmával gondoljanak a jövőre is, ami a repülőterek megépítését, kibővítését illeti. Számításba kell a várostervezés során azt is, hogy adott esetben bővíteni kell egy repülőteret. Vannak olyan városok, ahol engedélyezték a repülőterek közelében történő építkezést, azonban problémába ütköztek akkor, amikor kiderült, hogy újabb kifutópályát kell építeni a repülőtérhez. Fontos felhívni a figyelmet erre a problémára, és fontos felhívnunk arra az érdekeltek figyelmét, hogy ezt a problémát valamilyen módon meg kell oldani, de mint ahogyan mondtam, az Európai Unió ezen a területen nem illetékes. Továbbá azok, akik az önkormányzatokon belül felelnek ezekért a kérdésekért, őket konkrétan érdekelt félnek kell tekinteni. Fontos őket is meghallgatni, amikor megpróbálunk megoldásokat találni a problémákra, illetve amikor megpróbáljuk kialakítani a repülő terek üzemeltetésének korlátozását. Sokszor eh, kiderült az is, hogy az önkormányzatokban eh, magasan képzett eh, technikai személyzet található, akik egészen konkrétan meg tudják mondani azt is, hogy hol kell korlátozni a repülőterek tevékenységét és milyen módon. A repülőgépek személyzete, a pilóták nyilvánvalóan szintén hozzáértők, de mindenképpen fontos egy olyan platform kialakítása, ahol gyakorlatilag az összes érdekelt fél, az összes szereplő, összeülhet, és közösen megbeszélhetik azt, hogy mi lehetne a legjobb. Jó lenne tehát, hogyha egy alsóbb szinten már megoldhatók lennének a problémák egy ilyesfajta eszmecsere során. Továbbá a szerződések lehetőséget biztosítanak az Európai Bizottságnak arra is, hogy adott esetben, ha arra szükség van, beavatkozzanak, és korlátozzák egy-egy repülőtér működését. Lehet, hogy az Európai Bizottságnak más az álláspontja, mint nekünk, de az érdekelt felek meghallgatása után kiderült, hogy ők igen sokat követelnek, hogyha például a repülőterek üzemelését korlátozzák, majd pedig az erre vonatkozó szabályozást megváltoztatják, és adott esetben akár kialakulhat egy olyan érvelés is, hogy nem kötelező az efféle korlátozás. Fontos, hogy az Európai Bizottság ne döntsön a saját szakállára, hanem mindig meghallgassa az érdekelt feleket, és őket is bevonja a döntéshozatalba. Mi parlamentként most lehetőséget kaptunk arra, hogy mind a közvélemény, mind az érdekelt felek véleményét figyelembe vegyük, átláthatóságot teremtsünk, és azt láthatjuk bizonyos repülőtereken, hogy az információ csere nem működik jól, nem továbbítják jól az információkat. Sok esetben sürgős esetekben úgy döntenek, hogy a járatokat megváltoztatják, illetve a járatok menetrendjét, valamilyen sürgős oknál fogva, majd utólag rájönnek, hogy hát mégsem volt ez olyan sürgős, talán mégsem lett volna szükség erre. Ezért nagyon fontos az átláthatóság, a megfelelő tájékoztatási rendszer, az információcsere biztosítása, és a környezeti tényező, az emberi tényező, a közegészségügyi tényező, mindezek eh, ezeket figyelembe kell venni. Ha valaki csak a gazdasági adatokra hagyatkozik, akkor mindenképpen téves, tévúton jár. A mi módosítóink erre a négy elemre vonatkoznak. Alapvetően Igaz, hogy ugyancsak a véleménytervezetről van szó, de mi nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát. Egy nagyon összetett kérdésről van szó. Megpróbáltam tehát röviden összefoglalni, hogy miről is van szó. Ha valakinek vannak kételjei, ötletei, akkor várom azokat. Elnök, köszönöm szépen ezt a részletes bevezetőt ebben rendkívül összetett témába és nagyon vitatott témába. Az árnyék jelentéstevőknek adok most lehetőséget, hogy hozzászóljanak. Egy valaki jelentkezett a többi kolléga közül. A jelentés tevők mindenképpen szót kapnak, nyugalom. Horst Schnellhardt is szeretne még hozzán szólni, Szeretne még valaki? Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Forster, Schnellhardt és Karl-Heinz Florenz kollégák, és Krista Klász kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönet az előadó úrnak, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezt a témát alaposan megvitassuk. Kut Tuhuszki ugye úgy mondta, hogy a lárma az, amit a, a, a mások zaja, tehát mindig mások zajonganak, amikor a lármáról beszélünk, de ezt most egészségügyi szempontból is alaposan meg kellene vizsgálnunk. A lármát, a zajt most már egész pontosan meg tudjuk mérni, tudjuk, hogy hány decibelnél érjük el a fájdalom határt, de azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy a zaj nagyon szubjektív, és eh, nagyon jónak eh, tartom azt, hogy a politikai napirendre akarjuk tűzni ezt a témát. Tudjuk, hogy minél nagyobb zajnak, intenzívebb zajnak vannak kitéve az emberek, annál érzékenyebbé válnak a stresszre, ugyanúgy, a, amint a fájdalomnál, a zaj esetében sem beszéltünk arról, hogy hozzászoknánk egy bizonyos szinthez, éppen ezért nagyon fontos az érintettek panaszait, aggodalmait eh, figyelembe venni, és nem szeretnénk a a légi közlekedési ipar gazdasági tényezőire koncentrálni, hanem szeretnénk nem csak egyoldalúan, hanem több oldalos megközelíteni a problémát. Nyilvánvalóan a helyi közösségeknek, önkormányzatoknak kell a helyi reptér, reptereknek a zajártalmait megítélniük. Ott a helyszínen az érintett lakossággal együtt kell a megfelelő döntéseket meghozni. Tehát hogyan is lehet a legjobb egyéni megoldásokat megtalálni, hogyan lehet a legjobb döntéseket hozni. Hogyha most a bizottságnak adjuk meg a végső szó jogát, akkor a közvélemény már nem vehette részt a döntési folyamatban, éppen ezért jav- támogatom Perel úr javaslatát a tizedik cikkel kapcsolatban, ahol védelmet élvezne az, hogy a, az, hogy az érintettek is beleszólsanak a döntési folyamatba, és ne csak a bizottság kapjon közvetlen ellenőrzési jogot. A gazdasági érdekeket és a polgárok javát csak akkor lehet összehangolni, hogyha kölcsönösen mindenki betartja a, az adott ígéreteket. Egyetlen egy reptér sem öncélú, mindig is az együttműködést szolgálja a globális légiközlekedési hálózatban. Hogyha egy reptér vagy a forgalma zavart szenved, vagy a légiforgalom zavart szenved, azt a gazdaság azonnal megjegyzi, ahogyan ezt a lába kitörés idején két évvel ezelőtt is láthattuk, hogyha a gazdaságot ez érinti, és nincs munka, nincs szállítás, akkor a munkahelyek is veszélybe kerülnek, nincs bér, amit kifizessenek, tehát itt nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni, és az együttműködés nagyon-nagyon fontos. És az előadó nagyon helyesen mondta azt, hogy szükség lenne a mediációra, a közvetítésre, ez mindenképpen ide tartozik. És nem csak egy-egy tagállam, vagy egy-egy reptér tekintetében fontos az, hanem itt uniós szinten felelősséget vállalni az Európai Uniónak, és ezt a globális hálózatra való tekintettel kell megtenni, mert de ugye ez egy globális hálózat, de itt a gazdasági tényezők mellett az egészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni. A döntéshozatali határidők módosításának azonban a következményeit is meg kell néznünk, mi történik akkor, hogyha nem három-négy hónapos döntési időt határozunk meg, hanem hosszabb döntéshozatali időt, ez milyen hatással lesz majd a gazdaságra. Aztán megkérdezném a kollégát, hogy egész pontosan mit is ért éjszakai terminál alatt. Az, hogy a, az nem lehet, hogy a zajjal járó a landolást, illetve a gépek indulását valahol vidékre száműzzük. Nem tudom, hogy hogyan lehetne itt egy igazi különleges terminállal eredményt elérni. Az előadó a bizottság javaslatát arra vonatkozóan, hogy a rendeletből legyen irányelv, ez számomra egyfajta visszalépés jelent, lefokozást. Nekem a tapasztalatom azt mutatja, hogy a rendeletekkel mindig gyorsabban és hatékonyabban írunk célt, és igen, a rendelettel is lehet uh, nemzeti mozgásteret hagyni, és szubszidiaritást élvezhetnek a tagállamok egy rendelet segítségével is. Aztán kérdezném a bizottságtól, én nem vagyok egy műszaki ember, de hát a bizottság egész alaposan megvizsgálta a kérdéseket. Tehát kérdés, hogy a, valóban valamennyi intelligens műszaki megoldást megvizsgáltak-e. Ugye az Európai Uniónak egy közös hálózatot kell kialakítania, itt nem lehet regionális, helyi érdekeket ö, szem előtt tartani a, a repterek tekintetében, hanem uniós szintű logisztikai hálózatot kell megteremtenünk úgy, hogy az árukat a leggyorsabban, leghatékonyabban jutassák el a fogyasztókhoz Európa szerte. Ezért még egyszer elmondanám, hogy a zajártalom egy nagyon összetett és paradox probléma, egyrészt ugye a légi közlekedéssel a civilizációs igényeket, szükségleteket is kielégítjük, a mobilitás iránt, de ugyanakkor ez mindig újabb és újabb zajforrással is jár. Ugye mindannyian azt akarjuk, hogy az interneten megrendelt árukat már másnap megkapjuk, mindenki szeretne ezen kívül olcsón uh, nyaralni menni a repülővel, de hát kérdés, hogy a mobilitásnak mekkora lehet az ára, és hogy a növekedés mennyit ér nekünk, éppen ezért az össztársadalmi vita arra vonatkozzon, hogy mennyi közlekedéses forgalomra van szükségünk, illetve mennyi zajártalmat vagyunk hajlandók elviselni. Ez erre vonatkozó vita nagyon fontos, éppen ezért nagyon jó, hogy itt is alkalom nyílik arra, hogy a zajártalmat egész egészségügyi szempontból is még a szakbizottság keretein belül meg tudjuk vitatni. Köszönöm szépen, Klász asszony! Következő árnyék előadó, aki szót kap, Ángel Szanóni. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Elsőként szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a remek munkáért. Az ALDE elnyék jelentéstevőjeként lenne néhány általános észrevételem. 50 módosítóról van itt szó, amelyet Pereira úr benyújtott, ezekről még nem tudtunk eléggé eszmét cserélni. Az egyik dolog, amit kiemelt a jelentéstevő, a légi közlekedéshez kapcsolódó zaj növekszik, különösen az északi járatok esetében, és ez hátrányosan befolyásolja körülbelül 4 millió európai polgár életét, akik a repülőterek közelében élnek, és akik, ahogyan a jelentéstevő is emlékeztetett erre, a zaj, a légkör és a vegyi szennyezés áldozatai egyben. Itt az éjszakai zajterhelés, illetve a zajterhelés magában tudományos kutatások szerint is nagyon súlyos károkat okoz az egészségre nézve. Az európai polgárok nagy része viszont, akik utaznak, szeretnék fenntartani annak a lehetőségét, hogy széles lehetőségek közül választanak a légiszolgáltatásokat illetően, és egy repülőtér jelenléte egy adott régió számára fontos növekedés és regionális fejlesztési lehetőséget is jelent. A feladatunk az, hogy egyensúlyt teremtsünk ezen két cél és igény között. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy mi környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi szakbizottság vagyunk, és az utóbbiak a fogyasztók élveznek előnyt szakbizottságunk számára. A közlekedési szakbizottság, mely illetékes ebben az ügyben, valószínűleg felül fogja vizsgálni a mi álláspontunkat. Általánosságban tehát elmondhatom, hogy támogatom a jelentéstevőt, amikor szigorítani kívánja az európai polgárok védelmét ezen súlyos szennyezési formával szemben, és ahol megpróbálja kiegyensúlyozni a bizottság megközelítését, melynek célja ezen célkitűzések elérése, amikor a bizottság csak a gazdasági célral foglalkozik. Kevésbé meggyőző számomra a jelentéstevő álláspontja ott, ahol úgy véli, hogy egy irányelv alkalmasabb eszköz, ahhoz, hogy elérjük a polgárok jobb védelmét, akik megszenvedik a zaj káros hatásait. Itt meg kell határozni a zajterhelés értékelésének módszerét, és ez továbbra is szigorúan tagállami kompetencia. A 2049-es irányelv szerint a zajterhelési szinteket a tagállamok határozzák meg saját cselekvési terveik szerint. Meggyőzőbb lenne a bizottság döntése, amely ezt a jogalkotási eszközt rendelet formájában javasolja, amely közvetlenül alkalmazandó, attól kezdve, hogy a 2002 per 30-as irányelv kapcsán sikerült a döntéshozatali folyamatot harmonizálni a polgárok nagyobb védelme érdekében. Bizonyosan érdekes lenne tehát, hogyha az Európai Bizottság képviselője, aki azt hiszem, hogy jelen van itt, felvilágosítana minket ezzel a fontos folyamattal kapcsolatosan. A bizottság javaslata más fontos szempontokat is felvet, melyek támogathatóak, mint például a nem megfelelő repülőgépek meghatározása, amelyeket ki kell vonni a légiflottából fokozatosan, hiszen ezek nagyon súlyos károkat okoznak a repülőterek közelében lakó polgárok számára. Szintén támogatjuk azt a javaslatot, amely világos szabályokat határoz meg valamennyi szereplő meghatározására, akiknek be kell avatkozniuk a zaj értékelésének folyamatában. A tagállamok kötelezettség, hogy létrehozzanak egy fórumot technikai együttműködés céljából, amely rendszeresen konzul konzultál a regionális hatóságokkal, melyek szerepét erősíteni kell. Szeretnék néhány módosítót benyújtani ezzel kapcsolatosan, amelyek kiegészítenék a javaslatot. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Zanoni úr. Következőként Janna Kudákis kollégának adnék szót. Köszönöm szépen. His approach, um, which is health first, and I... Köszönöm szépen, én is az előadónak ezt a megközelítést, hogy az egészségügyi szempontok is prioritást élvezenek. Úgy gondolom, hogy a repterek sajátosságait is figyelembe kell venni, legyenek akár vidéken, akár nagyvárosokban, és nyilvánvalóan az által kibocsátott eh, zajak is eh, rendkívüli fontossággal bírnak amit a, a további két árnyék előadó, én sem igazán tartom problematikusnak azt, hogy irányelvé változtassuk ezt. Nem gondolom, hogy ezzel lefokoznánk a jelentést. Nem, igazából ezzel még magasabb szintre emeljek, hiszen a helyi közösségeket jobban be lehet volna a döntéshozatalba. Nagyon érdekel tehát, hogy ez a vita milyen irányba megy, a, a repterek ugye helyi érdekű ö, szervezetek, a helyeket be kell vonni, és a tagállamok hatáskörébe tartoznak. De nyilvánvalóan figyelbe kell venni az iparágat is, amely a helyiek számára a reptereken keresztül munkahelyeket biztosítanak. A zajártalom kapcsán nyilvánvalóan fontos az, hogy a légiközlekedéssel közlekedéssel kapcsolatos fejezetet is bevonjuk, mert nyilvánképpen az adott régiók számára növekedés, gazdaság jólétet biztosítatnak a repterek, és muszáj ezt a pozitív oldalt is figyelembe venni, amikor a repterekről beszélünk, még ha az egészségügy és a, az egészségügyi szempontok játszanak is itt nálunk nagy szerepet. Az éjszakai terminálok esetében én sem vagyok biztos abban, hogy hogyan tud ez működni, tud-e egyáltalán működni, hiszen éjjel ugyanolyan rossz a zaj, mint nappal, hiszen az alvást ö, zavarhatja az éjszakai zajs. Aztán a helyi hatóságok tervezési ö, mozgásterét meg kellene hagyni, és hogyha az egészet összefoglalnám, akkor azt mondhatnám, hogy fontos a tagállamoknak biztosított rugalmasság, minden tagállam maga döntse el a számára, mely a legmegfelelőbb út, az érdekelt felek intenzív bevonásával ez lenne az én prioritásom e jelentés tekintetében. Köszönet, illetve ugyanakkor az előadót, és hát várom, hogy hogyan alakul majd tovább a jelentés sorsa. Elnök, köszönöm szépen, és akkor Fils kolléga kapja meg következőként a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy szép napon az embernek ugyanolyan módon kell majd harcolnia az aj ellen, mint a kolera vagy a pestis ellen. Robert Koch Nobel-díjas Nobel-díjazott száz évvel ezelőtt ezt jósolta meg, és valóban így van. Azonban azt kell megállapítanom, hogy az Európai Bizottság javaslata nem alkalmas arra, hogy csökkentse a repülőtereken a zajt. Különösen azért, mert főként a gazdasági tényezőkre összpontosít, és nem veszi figyelembe az európai repülőterek kapacitás bővítését, ezért el kell azt utasítanunk. Az emberek egészsége csak alárendelt szerepet játszik gyakorlatilag ebben a tervezetben. A 9-es preambulum bekezdésben lesz világos, hogy mi is fontos az Európai Bizottságnak, ugyanis a zajterhelés célja e szerint elsősorban az, hogy ne befolyásolja hátrányosan a zaj a gazdasági tevékenységet és a versenyképességet. A javaslat szerint az üzemeltetési korlátozás csökkenti a repülőterek kapacitását, és bizonyos időszakokban részben korlátozza az üzemeltetést. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy az Európai Bizottság szeretné abban az esetben felfüggeszteni az éjszakai járatokat, hogyha tagáll- egy tagállam azt követeli, de akkor is cselekedhet, hogyha nem kéri ezt kifejezetten egy tagállam. Azt láthattuk az elmúlt időszakokban, hogy a polgároknak elfogyott a türelme, tüntetnek az éjszakai E, repülőtéri zaj ellen. A majnaparti Frankfurtban és Brandenburgban nem a hatóságok kérték e, az éjszakai járatok leállítását, hanem bíróságok e, rendelték ezt el. A polgároknak csak így sikerült, és csak részben véghez vinniük az akaratukat, nevezetesen azt, hogy ne kelljen szenvedniük az éjszakai zajtól. A rendelet véleményem szerint túl messzire megy bizonyos területeken, ugyanakkor a repülő ágazati lobby kézjegye is világosan kiolvasható belőle. Úgy tűnik az Európai Bizottság egyáltalán nem figyel oda az emberek életminőségére és egészségére, ez teljesen elfogadhatatlan. Ami a véleménytervezetet illeti, szólnék ennek kapcsán is néhány pontról. Úgy gondolom, hogy a jelentés tevő jó irányba, halad a szöveggel, de nem megy elég messzire. Én is azt gondolom, ahogy a mások is elmondták, hogy az Európai Bizottság javaslata főként a gazdasági költséghatékonyságra összpontosít, és az ökológiai kérdésekre nem figyel a eléggé. Osztom a jelentéstevő azon véleményét, hogy nem helyes az irányelvből egy rendeletet csinálni, ahogyan azt az Európai Bizottság javasolta. Ugyanakkor azonban az éjszakai terminálok esetleges létrehozásának ötletét egyfajta zajcsökkentő intézkedésként nagyon szkeptikusan szemlélem. Úgy gondolom, ezek az éjszakai terminálok nem csökkentenék az éjszakai zajt, illetve az egészségre gyakorolt zajterhelés, sokkal inkább további negatív terhelésnek adnak alapot. Ehelyett úgy gondolom, olyan termelési láncolatokra kellene átállni, amelyek rövidebb szállítási útvonalakkal működnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Reklin Foster a következő hozzászóló. Well, thank you, Chairman, and thank you. Um... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet az előadónak. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes javaslattal állt elő. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságban a kollégák nagyon sok fontos elemre felhívják a figyelmet, ahol én is támogatnám az előadót. Az egy olyan pont, amelyet a közlekedési szakbizottságban is megvitattunk már, az az, hogy irányelvet vagy rendeletet akarjunk-e. Úgy gondolom, hogy itt a szubszidiaritás kérdése nagyon fontos a e jelentés tekintetében, éppen ezért aggályosan, aggályosnak tartjuk azt, hogy a helyi döntéshozatali folyamatot a bizottság háttérbe kívánja szorulni, és mi semmiképpen, legalábbis legtöbben semmiképpen sem ezt szeretné. Ami pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, eh, a tízes cikk tekintetében sokan, eh, sokunknak vannak fenntartásaik, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat csak műszaki kiigazításokra kívánja a bizottság alkalmazni, hát ez is kérdőjeles számunkra. Aztán a helyi ö, ö, szervezetek, hatóságok képviselete nyilvánvalóan szükséges, és tájékoztatni is kell ezen kívül a helyi érdeket feleket, de hát itt nagyon sok érdeket félről beszélünk, itt nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen vannak olyan nyomásgyakorló csoportok, és akik senki felé nem tartoznak számadásnál. Tehát itt font, azért itt olyan hatóságoknak, szervezeteknek kell megadni ezt a jogot, a, a konzultációs jogot, amelyek felelősséggel számadással tartoznak a az állami szervezeteknek, és nem, ne lehessen bármiféle csoportokat létrehozni, amelyek aztán bármit mondhatnak, és nem tartoznak számadásra senki felé. Aztán az egészségügyi problémák Európa szerte globális szinten is ö, nagyon fontosak, mert ö, az a helyzet, hogy a reptereket világszinten nagyon, világszinten nagyon sokan lakott területekhez túl közel építették, és eh, ez is eh, komoly nyomás alá helyezi aztán reptereket, amelyek bővülni kívánnak. A, a nehézségek, a repterekkel kapcsolatos problémák enyhítésére kérdés, hogy milyen eh, megoldásokat lehet uh, javasolni. Először is ott van a Tiszta Égbolt nevezetű műszaki kezdeményezés, a, amely 1,4 milliárd eurós PPP projekt, tehát itt már vannak megoldási lehetőségek. Én vagyok a jelentős tevő az Egységes Európai Égboltnak és a légiforgalom irányítására vonatkozó javaslatoknak, amelyek valóban az ezzel kapcsolatos problémák enyhítését célozzák. Mindenképpen fontos ezekre a problémákra kitérnünk. Mindegyan részt veszünk ebben, hogy próbáljunk egyfajta kiegyensúlyozott megközelítést megvalósítani. De mindenképpen számítanunk kell nyomásra bizonyos érdekelt felektől. Aztán ott van az éjszakai terminálok kérdése. Lehet éjszakai terminált valahol felhúzni, de hát akkor csak a problémát átköltöztetjük az egyik erről a másikra. És hát mindenképpen a megfelelő infrastruktúrára van szükség az éjszakai terminálra. Hát mert mindenki ott ülnek majd a laptopjaikkal és a mobiltelefonjaikkal, országokkal. Hát, hogyha itt, itt a polgári repülés tekintetében azért el kell mondanunk, hogy nagyon sok teher gép is repül éjszakánként, ez is fontos és amellett, hogy munkahelyeket és megjelentést biztosít a légiforgalom, az egészségügyi szempontok nagyon-nagyon fontosak, és éppen ezért ennek a háznak is jól meg kell gondolnia, hogy e téren hogyan jár el. Köszönöm szépen, most pedig Horcs Nelhát kapja meg a szót. Elnézést, egy kicsit itt lemaradtam, és elvesztettem a fonalat. Ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, amelyet itt megtárgyalunk, és akkor rá is térnék arra, ami a címben áll, ennek kell ugyanis megfelelnünk. Semmi értelme nincs annak, hogyha e- egészségügyi szempontokról beszélünk itt, és ugyanakkor senki sem nincs ellenvetése. Mindannyian tudjuk azt, hogy a légiforgalom és az ajátam egészségügyi problémákhoz vezet. De hogyha megnézzük, hogy az elmúlt években mi mindent tettünk a zajcsökkentés érdekében, és mennyivel csökkent a repülőgépek által kibocsátott által zaj, tehát 50 évvel ezelőtt még olyan hangosak voltak a repülőgépek, hogy senki nem viselte, el, szinte fájdalmas volt. És hát ez ma már egészen másképp van. Tényleg pozitív irányba változtak a dolgok, és egyszerűen nem szabad a gazdasági szempontokról megfelelkezünk. Semmi értelme annak, hogyha nem tudunk árukat fuvarozni, jelenleg ugye nagyon nagy szükség van erre, de hogyha azt mondjuk, hogy nem, nincs szükség zajártalomra, a repterek, a repülőgépek által kibocsátott zaj túl nagy, hát ez a fajta érvelés nem fog eredményre vezetni, ez túl egyoldalú és hogyha most a zajártalmat, a pest is, ez és a kolerához csak hát kérem azért, ennek van gazdasági többleti értéke, és, és hát másképpen máshol is lehet zajenyhítést kieszkezölni. a kolera ellen, ugye csak egy orvosság volt, a kolera valóban életeket pusztított, tehát nem kellene ehhez hasonlítanunk a szajártal. Mert itt azért jó lenne, hogyha a józan eszünkre hallgatnánk, és észszerűbben érvelnénk, és nem keltenénk pánikot. Nyilvánvalóan azok, akik a repterek közelében laknak, például Berlin esetében, és azt mondom, hogy nagyon és helyes, hogy közvitát nyitnak erről, és a köz véleményét is meghallgatják, de úgy gondolom, hogy az, amit az előadó javasol, ez az éjszakai terminál megoldás, ez szerintem nem is olyan rossz megoldás. Ezt valóban meg kellene vitatnunk itt, hiszen itt uh, ott, ahol semmiféle veszélyeztetés nem jelent a reptér, ott a gazdasági érdekeket uh, továbbra is támogatni tudjuk. Az más kérdés, hogy a polgárok zajvédelmét uh, is biztosítani kell. Uh, de én nagyon szepkés vagyok azzal kapcsolatban, hogy itt a, a vonatot és más közlekedési eszközöket vonjunk be az áruforgalomba. Itt már láthatjuk, hogy a határait feszeget így is a vasúti forgalom Európában. És hát arra is mondhatják egyébként is a többi közlekedési forrazási módon, hogy hát az is zajos, a vonat is zajos, ezt sem akarják az ott közelben élők. Hát, eh, ami pedig a rendelt irányelv illeti én is a rendeletet támogatnám, hiszen uniós szinten kell döntéseket hozunk, hát nem csak regionálisan szabad itt gondolkodni, ha mindig a regionális szempontokat tartjuk szem előtt, akkor sosem fogunk döntést hozni. A megfelelő együttműködés kell uniós szinten támogatnunk, éppen ezért a rendeletet tartanám megfelelőnek. És Nárhátót köszönjük, Árhács Florence szó. Elmondanám, hogy Krisztak lesz támogatnám ebben a kérdésben, a szubszidiaritásnak fontos kérdésnek kell maradnia, de van néhány befolyásolási terület, ahol a szubszidiaritás túl messze megy nekem. Én a Düsseldorfi repülőtér közelében élek, és hogyha megnézem, hogy a német és a holland katonasságnak miféle befolyása van a startolásra, landolásra, és a holland katonaság azt várja, hogy uh, ma, Maastricht révén. Nos, ők Düsseldorfot részesítik előnyben leszálló felszálló pályaként, és a bizottság javaslata eléggé tetszett nekem a bizottság meditációját, ö, mediációját, közvetítését el tudom képzelni, de nem azt, hogy egyedül döntsön a bizottság. Itt a zaj témájával, aki csak foglalkozik természetesen, nem akarja például az autókat kivonni a forgalomból, csak azért, mert ezek is zajosak. Nos, tehát repülőgépeink vannak, és itt nyilvánvaló, hogy egyre alacsonyabb zajterhelésű repülőgépeket kell kifejleszteni, majd fokozatosan egyebekben jónak találom ezt a jelentést. Köszönöm, Karl-Heinz Franz, mondja az elnök, a felszólalista végére értünk, széles körű vitát folytattunk, nem csupán az autók, hanem a légi közlekedés területén vannak problémák, hanem a vasutat illetően is. A különböző közlekedési módok, zajforrások, környezetvédelmi szakbizottság számára nyilvánvalóan nagyon fontosak, hogy milyen befolyások van ezeknek az egészségre, ami az éjszakai repülés tilalmát illeti, azt hiszem, hogy abszolút megérthetjük ezt az érintettek szempontjából, de végeredményben itt az éjszakai zajt ezáltal exportáljuk a világ más régióira, úgymond, meg kell oldanunk ezt a problémát. Ezt is szem előtt kell tartanunk, hogyha éjszakai repülési tilalmat adunk ki. Azt hiszem, hogy tilalmak révén nem érünk el semmit, inkább a műszaki fejlesztés előrehadás lenne kívánatos, már sok mindentől is értünk ezen a területen, de természetesen még van lehetőség a javulásra, a cselekvésre, mert a zaj csökkenti az életminőséget, hogyha megnézem, vasárnap volt Münchenben egy szavazás, ott nem építik meg a harmadik városi vasutat, mivel hogy zajt generál ez, és azt nem akarják, mindannyian akarjuk a gazdasági növekedést, mindenki részt akar ebben venne, venni. Nos, miután itt leadtuk az időt előtt, mindenki, minden kolléga hazautazik, mégpedig repülőgéppel. Természetesen mindez általános vita szükségeltetik, és most meg is adom a szót a bizottságnak, hiszen felvetődött itt néhány kérdés, és most a bizottság kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit ön elmondott, az pont fején találta a szöget, meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt az összes érdekelt fél és a polgárok óhajai között. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Andrés Perello Rodriguez úrnak, úgy gondolom, sok érdekes dolog szerepel a, jelen, a véleménytervezetben, és tulajdonképpen csak nagy vonalakban tudom elmondani, hogy mit gondolunk az éjszakai terminálokról. Érdekes elgondolásai vannak továbbá arról is, hogy hogyan lehetne kibővíteni az érdekelt felek fogalmát, és így tovább. Röviden csak a legfőbb pontokra szeretnék koncentrálni. A jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők említették, hogy vannak a repülőgép flottában olyan repülőgépek, amelyek aránytalanul nagy zajt okoznak. A kérdés, hogy hogyan lehet a legköltséghatékonyabb intézkedéseket foganatosítani. Csökkenthetnénk a határértékeket ezen repülőgépek esetében. De kérdés, hogy nem veszük-e el a költséghatékonyság intézkedések bevezetésének lehetőségét az illetékes hatóságoktól. Lehet, hogy a nagy nyomás hatására olyan általános rendelkezéseket alakítanak ki, amelyek eh, hátrányosan érintik azokat a eh, légitársaságokat, amelyek igenis beruháztak abba, hogy eh, halkabb repülőgépeket üzemeltethessenek. Ilyeneket vásároltak gyakorlatilag. A második kérdés az ellenőrzés lehetőség és a szubszidiaritás elve. Hadd mondjam el, a TRAN szakbizottságban és a tanács előtt is többször elmondtuk, hogy teljesen támogatjuk azt a lehetőséget, azt a megoldást, amely esetében világos, hogy a tagállamok azok, akik továbbra is meghozhatják a releváns döntéseket. Lehet, hogy a hatóságok hozzák meg a döntéseket, lehet, hogy a bíróságokon születnek ezek meg, vagy különböző mediációs eljárások folyamán. Mi nagyra értékeljük, hogy önök megpróbáltak lehetőségeket felvetni arra, hogy hogyan lehet még bővíteni ezeknek a lehetőségeknek a körét. Ugyanakkor azonban szeretnénk, hogyha az Európai Bizottságnak is lenne egy világos szerepe, nevezetesen, hogy biztosítsa, hogy a folyamat minden egyes lépését betartották. Ez egy rendelet, és nem egy irányelv, mert Szeretnénk megoldást találni, egységes megoldást arra, hogyha üzemeltetési korlátozásokat akar valaki bevezetni, akkor ezeket a lépéseket kell végigjárnia. Hogy valaki be akarja vezetni ezeket a korlátozásokat, avagy sem, az már a tagállam saját döntése. Erről szól a szubszidiaritás. Az Európai Bizottság csak akkor avatkozna be, ha valaki nem tartja be a folyamat során előírt lépéseket, nem járja ezeket végig. Az Európai Bizottság tehát csak akkor fog közbelépni, ha valaki nem megfelelően járt el. Ez gyakorlatilag nem függ össze a döntés tartalmával, nem függ azzal össze, hogy az adott tagállam milyen szintű zaj korlátozást vezet be a polgárok védelme érdekében, csak is a folyamat egyes lépéseire vonatkozik az, hogy a bizottság beavatkozhasson. Ami a költséghatékonyságot és a költség-haszon arányt illeti, valamint azon felszólalókat, akik azt mondják, hogy az Európai Bizottság nem törődik az, egész, az polgárok egészségével. Mi úgy gondoljuk, hogy a zajterhelésre vonatkozó irányelv már meghatározza gyakorlatilag a zajszint, a lehetséges zajszintet. Mi arra összpontosítunk, hogy hogyan lehet ezeknek a betartását szavatolni. Mi így látjuk, és éppen ezért gondolom azt, illetve gondolja az Európai Bizottság azt, hogy a rendelet a legjobb jogi eszköz mindenre, mert világosan meghatározza, hogy kik a folyamat szereplői, világosan meghatározza, hogy ezen szereplőknek mik a jogaik és kötelezettségeik, növeli az átláthatóságot az összes szereplő esetében, beleértve a polgárokat is, akik a repülőterek közelében élnek. Az Európai Bizottság számít a szakbizottság támogatására. Nagyon várjuk az együttműködést a jelentéstevővel és mindannyiukkal. Természetesen nyitottak vagyunk bármilyen új javaslatra, ötletre, amely a folyamatot erősíti és átláthatóbbá teszi azt minden szereplős, minden érintett számára. Azok számára, akik utazni szeretnének, amikor csak szeretnének, és azok számára is, akik polgárokként repülőterek közelében élnek és érint őket a zajterhelés. Köszönjük szépen! Most pedig ismét csak a jelentéstevő kap szót. Itt a lehetőség, hogy újra reagáljon a felvetett kérdésekre, és összefoglalja a témát. Parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, Wills, Foster és Florence képviselőknek és a többieknek is. Köszönöm a hozzászólásokat. Azt mutatják ezek a hozzászólások, hogy jó úton haladunk, van ugyanis egy központi tengely, egy központi pillér, amely esetében mindannyian egyetértünk. Mind a közlekedési szakbizottság, mind mi is foglalkozunk ezzel a témával, és más-más a nézőpontunk nekünk. Elsősorban a környezetvédelem és az egészség védelme a fontos ezt a kollégák is elmondták. Ebben mindannyian egyet is értünk itt a szakbizottságban. Az egyensúly, a környezetvédelem, az egészségvédelme, a szereplők szerepkörének meghatározása, a mediáció kérdése, hogyha esetleg vitás ügy lépne fel, az Európai Bizottság szerepe. Ez az az alap, amelyben azt hiszem mindannyian meg tudunk állapodni. Említettem ugye az éjszakai terminálok lehetőségét. Ez egy olyan intézkedés, amelyet nem lehet mindenki számára kötelezően előírni. Vannak olyan repülőterek, ahol létrehozhatók ilyen éjszakai terminálok, adott esetben van erre lehetőség, azt azonban nem mondhatjuk, hogy minden repülőtér kell, hogy rendelkezzen ilyen éjszakai terminállal. Tisztában vagyok az ehhez fűződő problémákkal. Magam is sokat utazom, sok-sok repülőtéren jártam már, és tudom, hogy vannak olyan repülőterek, ahol erre nincs lehetőség. Én felvetettem az éjszakai terminálok ötletét, és egy kicsit provokálni is akartam ezzel. Egy vitát akartam kiváltani. Annak érdekében, hogy megnézzük, hogy valóban mi az, amit tehetünk, és mit nem. Csak is akkor tudjuk a vitába bevinni azokat az érveket, amelyeket felszeretnénk vetni, hogyha érdemi vita alakul ki. Biztos vagyok benne, hogy jó tervezett, születik majd végül, és köszönöm az Európai Bizottság hozzászólását, és más jelentések esetében általában a parlament, a tanács és a bizottság előtt jár néhány lépéssel, és általában elérkezünk egy olyan ponthoz, amikor már sok minden nem változhat. A mi feladatunk parlamentként az, hogy a társadalom álláspontját képviseljük, a köz vélemény álláspontját. És megpróbáljuk összeegyeztetni a bizottság és a tanács véleményével. Az Európai Bizottság most megpróbál egy általános megoldást találni. Ez rendjén van. A szövegben az áll, hogy a zaj a szöveg a zajról, a zajártalomról, zajterhelésről szól. Hogyha nem lenne zaj a repülőtereken, akkor nem lenne szükséges üzemeltetési korlátozásokat bevezetni. Beszéltem az Európai Bizottsággal, azt gondolom, adott esetben lehetősége adódhat arra, hogy közelítsük egymás álláspontját. Lehet, hogy végül irányelv lesz belőle, lehet, hogy rendelet lesz belőle, majd meglátjuk. Vannak olyan alapvető elemek, amelyekben egyetértünk, Ezeket talán mind bevehetnénk a szövegbe, akkor már nagyon nagy előrelépést tettünk volna, ami az érintettek folyamatban való részvételét, illeti az átláthatóságát és az összes többi számunkra fontos témát. Fontos mindezek szerepeljenek a szövegben, ez kell, hogy legyen a cél, és miután meghallgattam a kollégákat, biztos vagyok benne, hogy ez így is lesz. Elnök, köszönöm szépen az összefoglalót, és a provokáció sokszor valóban előmozdítja a dolgokat, és láthattuk ezt most is, nagyon jó vita alakult ki a szöveggel kapcsolatosan. Még egyszer köszönjük a jelentéstevő munkáját. Június 27-e déli 12 óra módosítók benyújtásának határideje. A szeptemberi ülésünkön, szeptember 19-én, 20-án fogunk a módosítókról beszélni, október 10-11-én szavazunk itt, november 6-án szavaz a TRAN szakbizottság, és a plenáris ülés elé valószínűleg decemberben kerül ez a dosszié, és szavazásra is sor kerül majd akkor. Köszönöm szépen a vitát. Most pedig a 19-es napi rendi pontunk következik. Ugrunk vissza egyet tehát. A palagáz és a palaolaj kitermelésének a környezetre gyakorolt hatása. A témánk, jelentéstevőnk pedig Boguszláv Szonik kolléga. A hatékonyság jegyében, hiszen hatékony, erőforrás hatékony Európát szeretnénk, ezért jó lenne, hogy a képviselők legközelebb ismét magukkal vinnék a módosítókat, ne hagyják el a dokumentumokat, az egész elektronikusan is hozzáférhető egyébként, de hozzák magukkal a dokumentumot legközelebb újra, hogy ne kelljen az egészet még egyszer kinyomtatni. Csak ennyit szerettem volna előjáróban mondani, most pedig megkapja jelentéstevő a szót. Akik részt szeretnének venni a vitában, kérem jelezzék, és miután a jelentéstevő bevezetett bennünket a témába, Felolvasom majd a hozzászólások listáját, és utána kezdhetjük majd a vitát. Boguszláv Szonik kapja meg most a szót, hogy elmondja bevezetőjét, parancsoljon. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. 166 módosítót kaptam a jelentésemmel kapcsolatban. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az előfeszítésekért, azért, hogy elkészítették ezeket a módosítókat és észrevételezték a véleményemet. Nagyon sok módosító van, amely a jelentésem legfontosabb vagy fő irányvonalát támogatja, de hát nyilvánvalóan vannak olyan módosítók is, amelyek nyilvánvalóan kis és szélsőségesek, hiszen tulajdonképpen be akarnák tiltani a palagáz palaolaj kitermelést, és illetve ahhoz kötnék az engedélyezést, hogy a kitermeléshez használt folyadékban milyen adalékanyagokat használnak, és hogyha ezek ártalmasak vagy mérgezők, akkor ezt is fel kell tüntetni. Akkor most felvázolom legfontosabb területeket, ahol kompromisszumokra lenne szükség. Úgy gondolom, hogy legfontosabb szempont az, hogy jó lenne, hogy az Európai Uniót önellátóvá tennénk, és az energia importálást csökkenteni tudnék a saját erőforrásaink kitermelésével. Aztán az 2050-ig szóló energia ütemterben már említése került, hogy ez a fajta gáz, a palagáz nagyon fontos lehet az európai energiállátás szempontjából, hiszen a függőséget csökkenthetni úgy gondoljuk, hogy uniós szinten és nemzeti szinten is olyan jogszabályokat kellene megalkotnunk, amely az ezzel kapcsolatos intézkedéseket megfelelőben engedik végrehajtani megfelelő ellenőrzési, nyomonkövetési mechanizmusokra gondolok itt. Három héttel ezelőtt nagyon hasonló álláspontot képviselt a Nemzetközi Energiaügynökség is, amelynek székhelye ugye Párizs, és amely nyilvánosságra hozta a saját bevált gyakorlatait, bemutató dokumentumát a palagáz, palaolaj kitermelés területén. Nyilvánvalóan fontos az átláthatóság, hogy milyen módszereket alkalmazunk a kitermelésen. Az érintett legfontosabb ipari szereplők szempontjából is nagyon fontos az átláthatóság. Ezzel kapcsolatban már egy jelentés megvitatásra került, a Hudson öbölbeli katasztrofát követően ugye már beszéltünk az olajkitermelés területén az átláthatóság fontosságáról. Aztán az alkalmazott adalékanyagok és folyadékok, amelyek esetlegesen veszélyesek, ártalmasak lehetnek. Ez is egy fontos téma. Mindenképpen jó lenne, hogyha a furási folyamatok során kevesebb vizet alkalmaznának. Itt nagyon fontos a víz újrahasznosítása, de amint mondtam, a már a fontos, hogy az esetlegesen általmas veszélyes adalékanyagok alkalmazását is megvitassuk. Eddig, az eddig tapasztalatok azt mutatják, hogy, hogy nagyon könnyen el lehet nagyon könnyen pánikot lehet teremteni, és félelmet lehet kelteni az emberekben, és hogyha megfelelőképpen, felkészülten indítunk párbeszédet, és átláthatóvá tesszük a türelmelési folyamatokat, akkor ezt más irányba terelhetjük. Ezt a jelentésemben is említettem, hogy nagyon jó lenne, hogyha tájékoztatási kampányt indítanánk, egy honlapot készítenénk el, ahol minden információ tájékoztatás elérhető lenne az éppen folyamatban lévő a geológiai hatóságok által végzett nyomonkövetés és ellenőrzési eljárásokról. Tehát a, jó lenne, ha a fúrások előtt és a fúrások folyamán és a fúrások követően is folyamatos ellenőrzés és tájékoztatás valósulna meg. Természetesen nem tudok figyelembe lenni valamennyi észrevételre és módosítóra, de abban is biztos vagyok, hogy biztosan el tudunk érni kompromisszumokat, különösen a vízfelhasználás tekintetében a víz újrafelhasználásának követelménye és a fúrásokat követő visszafolyó vízek ártalmatlanítása, felhasznált vízmennyiség csökkentése, ezek mind olyan pontok, ahol kompromisszumra tudunk jutni, ez meggyőződés 1-3 százalék között van egyébként azon adalék anyagok aránya, amely amelyeket még a vízen kívül felhasználnak, tehát a fúrás folyamán felhasznált a 97% a víz, és csak 1-3% között alkalmaznak a kitermelők egyéb egyéb adalékanyagokat. Aztán egy másik fontos pont, amelyen együttműködve, együtt kell működnünk, ez az alkalmazott bevált módszerek, a kockázatok csökkentése, az érintett ipari szereplők felelősségre vonhatósága környezeti általmak tekintetében, és nyilvánvalóan a már hatályban lévő jogszabályok betartatása is nagyon fontos, a hatástanulmányok elkészítése és a nemzeti jogszabályalkotás felülvizsgálata is rendkívül fontos tudom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek már jelenleg is és kiváló jogszabályokat alkottak, és teljes mértékű ellenőrzést alkalmaznak, és teljes mértékben betartatják a, a jogszabályokat, főleg a már kitermelésre foglalkozó tagállamok tetejében fontos, hogy ezt elérjük. Tudjuk, hogy mindenki számára fontosak a biztonság és egészségügyi standardok betartása, de ugyanakkor a létező erőforrásaink kiaknázása is nagyon fontos az unió számára, annak érdekében, hogy az uniós és a globális kibocsátás csökkentés megvalósulhasson, és hát az energiabiztonságunk is remélhetőleg növekedni fog a palagáz kitermelésével. Elnök? Köszönjük szépen Szoli kollégának ezt a bevezetést, és mielőtt az árnyékelőadók megkapják a szót, felolvasnám, hogy kikapnak még szót. Renate Sommer, Vittorio Pródi, Judith Merkiz, Konrad Simanski, és Eszter de Langa kérték szót. Anna Rosbach is jelentkezik, még úgy látom. Anna Rosbach tehát, és Chris Davis, Davis úr kap még szót, ezzel akkor mindenki kért szót, aki hozzá szeretne szólni a vitához. Tehát még egyszer a lista. Igen, akkor ezzel le is zárom a felszólalók listáját, és meg is kezdjük a vitát az árnyék előadókkal. Linda meg Evené a szó. Köszönöm szépen. Ma került sor az első árnyék előadói megbeszélés, hogy kompromisszumokat dolgozzunk ki. Úgy gondolom, hogy itt igen, csak eltérőek a vélemények. Vannak, akik nagy-nagy lelkes támogatója palagáznak, mert hogy ez forradalmi megoldás, mások be akarják tiltani a kitermelését, és vannak, akik a két álláspont között helyezkednek el, és igen, csak óvatosan tekintenek a technológiára. Ja, jelenleg Európában ugye a palagáz még nem e, került ki kitermelésre e, nagy mértékben, eddig csak e, feltáró fúrások történtek, és hát nagyok a félelmek, hogy akár földrengés, mini földrengéseket is kiváltatnak a fúrások. A brit kormány például egyelőre még nem tudja, hogy a palagáz milyen potenciállal bír, milyen negatív vagy pozitív lehetőségeket lehet magában a palagáz kitermelés vannak olyan módosítók, amelyek arra beszélnek, hogy hát ez egy nagyon régi technológia, nem okoz semmiféle problémát, de hát ez nem igaz. A 21-es Kelenen kolléga a módosítója tartalmaz ezt, hogy már évtizedek óta alkalmazzák világszerte ezt a kombinált technológiát, de hát legyünk őszinték. Amikor azt hallottuk a a workshop során, a szeminárom során, hogy a bizottság nagyon sok tanulmányt adott megbízásba különböző igazgatóságoknak, de ezek mind majd az év során később kerülnek nyilvánosságra. De amikor arról van szó, hogy milyen álláspontot kellene képviselnünk a palagáz kitermelése kapcsolatban, hát itt mindenképpen meg kellene várnunk egy tanulmányok eredményét, és azt is, hogy esetleg más eredményeket figyelembe tudunk-e venni. Igen, fontos lehet az energiafüggőség csökkentésének érdekében, de vannak más alternatív energiaforrások is, amelyekbe befektethetnénk, és számomra ugyanolyan fontossággal bír az is, hogy a klímaváltozási kötelezettségvállalásainkat szintén vegyük figyelembe, amikor új és alternatív energiaforrásokról persze. Vannak törvényileg kötelező érvényel bíró eh, vállalásaink, a széndiokszid kibocsátásunk csökkentésével kapcsolatban, és bármely ország, amely palagázt kíván kitermelni, meg kell hogy nézni, hogy a klímaváltozási célkitűzéseibe ez hogyan tudja beilleszteni. Vannak aztán a környezetvédelmi szempontok, a vízszennyezés eh, kérdése. Mindenképpen a, a belvizek, a talajvizek referencia értékű felmérését kellene előzetesen elvégezni, és a, nagyon óvatosnak kell lennünk akkor is, amikor a vonatkozó kutatásokat az érintett felek végzik, és hát az alkalmazott vegyszerek, adalékanyagok kérdése is nagyon fontos, bár lehet, hogy itt kompromisszumra jutunk a, a fúráshoz használt víz tekintetében, de hát, amint mondtam, van, a, vannak környezetvédelmi problémák. Igaz, hogy a szénkitermelés is járt környezetvédelmi problémák, azt és kibírtuk. Én is egy szénkitermelő vidéken élek, tudom, hogy ez mit jelent, és tudom, mit jelentett az, amikor magánosították a bányavállalatokat, és hát az én hazámban itt hosszú történelme van annak, hogy hogyan kell itt kifizetni a, a hogyan kell fizetni az ártalmakért, és nem az adófizetőt meg kell ezt megfizetetni, hanem a bányavállalatoknak kell a hosszú távon felelősséget vállalni és biztosítatni a, a tevékenységét. Ez volt a legfontosabb üzenete a workshopnak, amelyet az amerikai kollégáinktól hallhattuk. Azt gondolom, Pennsylvániában termelik ki ők a palagázt, és ők azt mondták, hogy a kitermelés követően tíz év telt el, mire a megfelelő jogszabályokat elfogadtak, úgy gondolom, nekünk nem szabad eddig várnunk. Merci. Euh. Köszönöm, elnök úr. A javaslatom uh, Linda McEvennek megfelelő. Itt egy olyan témáról van szó, mely nagyon sok polgártársunkat érdekli. Az európai lakosság mobilizációja nagyon erős ezzel a témával kapcsolatban, és nem hiszem, hogy ahogyan Sonic úr említette az imént, hogy itt a tájékoztatásról, amit néha a dezinformációnak is nevezhetünk, megoldhatjuk ezt a problémát. A második dolog elengedhetetlen a jogai keret megerősítése, Linda említette ezt, ami felelősségünk ezt megtenni, és ez elengedhetetlen. Szintén ellent kell mondanom néhány közhelynek. Itt van például az energiai függetlenségünk kérdése, erre majd még visszatérek, és aztán ugye lennének sokkal korszerűbb módjai energiafüggetlenségünk biztosításának, mégpedig a megújuló energiák használatával. A foszilis korát el kell hagynunk, ez egy a riói találkozó kudarca megmutatja, hogy itt van ugyan megállapodás arról, hogy ezt el kell hagynunk. Tény az, hogy nem maradhatunk a foszis gazdaság korában. A palagáz kitermelésének ösztönzése, ez semmi más nem jelent, mint hogy továbbra is a foszis gazdaság korában maradunk. A jó, az európai jogi keret megerősítése. Az a tanulmány, amelyet bizottságunk kért, és amelyet 2011. júniusában tettek közzé, az bemutatja a hízagokat, hiányosságokat. Elnyék jelentéstevőnkkel számos módosítat nyújtottunk be a jogszabály erősítésére. Először is a megelőzés elvét illetően a bizottság javasolja, hogy 2013 előtt erősítsük meg a jogszabályt számos létező területen az egyik az környezeti hatástanulmány irányelv, ide a palagázt is be kell venni, másodszorban az palagáz kitermelésének specifikus jellemzőit figyelembe kell vennünk ennél az irányelvnél. Aztán a környezeti felelősséggel foglalkozó irányelvbe fel kell venni az ezzel összefüggő folyadékok kérdését, nagyon fontos azt is, az is, hogy a gazdasági szereplők megfelelő anyagi ö, forrásokat tudják garantálni polgári és környezetvédelmi felelősségüket bármiféle baleset esetén, amelyek a kitermelés során bekövetkeznek, hogy ne az adófizetőknek kelljen ezeket a károkat megfizetni aztán az hulladék irányába be kell venni a rétegrepesztő folyadékokat, és itt a kutak cementezése is felmerül a közös normák kapcsán, hogy a szivárgást megakadályozzuk ezen földékok esetében. Aztán itt van a víz keret irányelv, Zéber kolléga szólni fog még erről. Ez nem teszi lehetővé, hogy az ilyen célra felhasznált vizeket a környezetben ártalmatlanítsák, hiszen itt mindenképpen mérgező anyagokról van szó. Aztán itt ezen palagáz kitermelése nem csupán a régi fosszilis gazdaságba vezet minket vissza, hanem itt mindenképpen két nappal ezelőtt Lengyelországban például kiderült, hogy egyáltalán nincsenek olyan jelentős készletek palagázból, mint ahogyan ezt vélték. Éppen ezért azt hiszem, hogy a közös forrásokat rossz célra fordítjuk, hogyha erre célra használjuk fel őket. Aztán egy moratóriummal kapcsolatos mandátumot, ö, módosítót szeretnék védeni. Azt javaslom, hogy a hidraulikus rétegrepesztéssel kapcsolatban moratóriumot vezessünk be a palagáz esetében, az ideig, amíg kevésbé kockázatos technológiák nem jönnek létre, hiszen nincsen sürgető igény, ahogyan a kolléga is felvetette a tanulmány következtetéseit. Meg kell ugyanis néznünk, hogy milyen irányba haladjunk. Támogatom ezt a módosítót, mégpedig frakcióm nevében. Elnök, köszönöm Korin Leplás. Szabina Velc következik következőként. Köszönöm. Entschuldigung. Elnézést. Michel Klivezi következik még ön előtt. Köszönöm, elnök úr. Nos, először is uh, Sonic kollégának szeretnék uh, gratulálni, még akkor is, hogyha nem értek feltétlenül egyet jelentésével, hiszen felvettem a kérdést, hogy mire is jó ez a jelentés. Minden egyes tagállam maga választhatja meg energiamixtúráját, és ez jól van így. Ugyanakkor ez a jelentés arra szolgálhat, hogy az európai polgárokat védi, és hogy következetesek legyenek az európai szintű döntések. Gondolok itt a klímaenergia csomagra, amit Linda McEwen, illetve Corinne Lepage említett, ahhoz csatlakoznék, hiszen itt nem szabad meggondolatlan kijelentéseket hangoztatni. Vannak olyan dolgok, ahol egyetértünk a jelentéstevővel, mely szerint meg kell erősíteni a jogszabályt, hogy a tagállamok a palagáz kockázatait megfelelően kezeljék, ez rendben van. Itt a palagáz kitermelését be kell helyezni a környezeti hatások értékelésével foglalkozó irányelv megfelelő mellékletében ez elengedhetetlen, hiszen itt 600 millió köbméter kitermeléséről van szó Éppen ezért, ahogyan Korin is elmondta, helyes az, hogy minden egyes területen meg kell erősíteni a jogalkotást. A második dolog, itt szigorúan alkalmazni kell a létező jogszabályokat, a vízzel kapcsolatos jogszabályokat. Lengyelország soha nem ültette át helyesen a víz keretirányelvet, és nem hozott létre a felszín és felszín alatti vizek minőségének értékelésére vonatkozó irányelvet. Hogyan lehet a palagáz kitermelését engedélyezni ilyen körülmények között, ha nincsen megfelelő irány, ellenőrzés, hivatkozási pont? Ez pedig a gazdálkodók felelősségét veti fel. Aztán, ahogy elhangzott, rengeteg tanulmány születik ebben a témában, az MV illetve a környezetvédelmi főigazgatóság tanulmánya, az egészségi kockázatok, az éghajlati kockázatok, környezeti kockázatokkal foglalkozó tanulmányok. Moratórium van a, moratóriumra van szükség a hidraulikus rétegrepesztés tárgyában, ezek a tanulmányok még nem kerültek közzétételre, ugyanis mostanáig. Az amerikai környezeti hatósággal telefonbeszélgetést folytattam, 2012 végén lesz egy első vázlat, és 2014-ben lesznek meg ezek a tanulmányok. Az USA-nak van a legtöbb tapasztalata a palagáz kitermelését illetően, tehát azt javaslom, hogy ne siessük el a dolgokat, hiszen az elsietettség minden baj okozója. Aztán itt nem értünk egyet számos dologgal kapcsolatosan, mert ezek nem helyesek. Zűrzavar van itt a hidraulikus szimuláció és a hidraulikus rétegrepesztés között. A hidraulikus szimulációt már hosszú ideje használják. A hidraulikus rétegrepesztésnél ott sokkal nagyobb a nyomás, vannak vegyi anyagok, és nagyobb mennyiségű vízre van szükség. A klímaenergia csomagot illetően itt következetesnek kell lenni az EU szakpolitikáival, mindenképpen csökkenteni kell az, üveghez üvegházhatásot felelős gázokat, a hidraulikus rétegrepesztés metánt bocsájt ki, ez nagyon hozzájárul az üvegház hatáshoz, tehát ezt, ezeket a szinteket nem fogadhatjuk el. Egyetértek a kollégákkal, hogyan jelenthetjük ki, hogy az Európai Uniónak kell finanszírozni a kutatást, a fejlesztést, a hidraulikus rétegrepesztés tárgyában. Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a foszilis energiákat már nem finanszírozzuk. És a szereplő, gazdasági szereplőknek megvannak az eszközök arra, hogy javítsák a technológiákat, finanszírozzák ők ezt. Aztán a ö, készletekkel kapcsolatban egyetértek Corinne ekipázsal. A kitermelők azt mondták, hogy hatalmas készletek vannak Európában palagázból. Ez egyfajta eldorádó lehet energetikai szempontból. De független szakértők, hogyha készítenek ilyen felméréseket, akkor sokkal kisebb készleteket találnak, például Lengyelországban, azt mondták, hogy elhagyják ezt a pályát, mert nincsen gazdaságilag ö, ö, jövedelmező ö, készlet. Aztán itt van a felelősség kérdése. Meg kell erősíteni a gazdasági szereplők felelősségét garanciákkal, mert nézzük meg, hogy mi történt a szénbányákban. Amikor hidrológus rétegrepesztést végeztek, akkor nagyon nagy mérségben kerülhetett sor szivárgásra, amely a sokkal magasabban lépő vízzerú rétegeket szennyezhette el. Tehát itt polgári felelősség problémájáról van szó rövid és hosszú távon, és jobb ezt előzetesen megtenni, mint később, hiszen aztán a felhasználók összessége fizeti meg ennek az árát. Elmondanám a jelentéstevőnek, hogy kiegyensúlyozott jelentést kell készítenie, az európai polgárokat kell védenie, nem mondhatja, hogy függetlenek vagyunk, a palagáz kitermelése remek dolog, hiszen itt a levegő, a víz minősége és az emberi egészségre is kihatással van ez, valamint az változásra. Úgyhogy én bizonyosan hozzá fogok járulni ez a jelentés javításához. Köszönöm szépen. Martin Kellenent helyettesíti az ECR frakció számára Konrad Simanski. És van itt egy bajor látogatócsoport is. Anya kolléga nő vendégeiről van szó. Szeretettel üdvözöljük a vendégeket, Bajorországot már emlegettük az imént. A harmadik kifutó pálya kapcsán az előző vita során, tehát üdvözöljük Önöket szeretettel a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Köszönöm szépen, Martin Kellenán árnyék jelentés ennek a jelentésnek, ő megkért, hogy helyettesítsem őt, mert ma máshol kell lennie. Tehát az ECR részéről én fogom elmondani az álláspontunkat ezzel a fontos témával kapcsolatosan. Az elmúlt két év során a nem hagyományos foszilis energiahordozók területén dolgoztam, ebben a szakbizottságban, de az étre szakbizottságban is. Ez idő alatt sosem találkoztam olyas valakivel, aki szeretné az EU-s normákat, előírásokat felpuhítani, épp ellenkezőleg szeretnénk betartatni a meglévő szabályokat. Azt hiszem, hogy a mai hozzászólók mind ugyanezt mondták. Senkinek sincs monopólium a környezetvédelem területén, mi is szeretnénk hozzájárulni mindenképpen, hogy a releváns szabályokat betartsák. Gondolok itt különösen a felszín alatti vizek védelmére, és a megtisztított uh, hulladékvíz felhasználására, a fúrók megfelelő használatára, a beruházási folyamat átláthatóságára és a technológia felhasználásának átláthatóságára is. Ezeket az érveket mi is támogatjuk. Mindenképpen úgy gondolom, hogy egy közös kompromisszumra van szükség, annak érdekében, hogy az általam felsorolt érvek mind érvényre juthassanak. Nagyon sok módosítót nyújtottak be a kollégák, az az érzésem, hogy nem mindegyik módosító konstruktív. Néhányuk mögött bizonyos ideológiák állnak, amelyek mind a tudományos bizonyítékokat, mind a beruházók gyakorlatát is semmibe veszik. Az európai és az amerikai beruházókra gondolok, amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak ezen a piacon. A módosítók egy bizonyos csoportja, mintha arra próbálna ösztönözni bennünket, hogy alábecsüljük ennek az új foszilis energiahordozónak a fontosságát, sőt, arra próbálnak ösztönözni bennünket, hogy diszkriminatív módon, hátrányos megkülönböztetésben részesítsük ezt az új energiaforrást. Nem gondolom, hogy támogatnunk kéne az efféle ideológiai meggondolásokat. Van egy nagyon fontos érve, amelyről nem szabad megfeledkeznünk. Az ellenségesség és a kritika, amelyet sokszor megfogalmaznak a palagázzal, palaolajjal kapcsolatosan, általában azon politikusoktól származik, akik a széndiokszid kibocsátások csökkentését tűzték zászlajukra. Ugyanakkor azonban a gazdasági érvekből világosá válik, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentésének nincs jobb módja, mint a palagáz arányának növelése az iparunkban, a gazdaságunkban és az energiamixünkben, főként Európában. Ez egy nagyon optimista megközelítés, egy alternatíva, és úgy gondolom, hogy fontos ezen is elgondolkodnunk, amikor a környezetre gyakorolt hatásról beszélünk. A gáz, és ebben az esetben a palagáz gazdaságilag is nagyon fontos szerepet játszhat mindazon szereplők esetében, akik nagyon fontosak a számunkra és partnereink. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most kapja meg a szót Bills kolléganő. Köszönöm szépen ma, de a workshop alkalmával is sokszor esett a technikáról, a technológiáról, a biztonsági intézkedésekről, a kockázatokról, a lehetőségekről, de mindenek előtt azt az érvet szokták hangsúlyozni, amelyet az atomenergia kapcsán is már hallhattunk, miszerint a palagáz egy áthidaló technológia, aminek kapcsán az energetikai fordulatot átállás sikeresen elvégezhetjük. Mindeközben a rétegrepesztés a semmibe vezet. Egy olyan technológiáról van szó, amely a múlt politikáját támasztja alá, egy olyan politikát, amely mindenek előtt a foszilis energiahordozókra hagyatkozik és nem foglalkozik a jövőnkkel. Az energetikai fordulat helyett a rétegrepesztés szószólói a Föld legutolsó foszilis energiahordozóit is ki akarják aknázni. A károsultaknak kell fizetniük ezért az egészségükkel, és a társadalomnak is fizetnie kell ezért a környezeti károkkal és a szennyezett ivóvízzel. Nem igaz, hogyha azt mondják a palagáz kitermelők, hogy ez egy régi folyamat, és már bevált, ugyanis új anyagokat használnak, amelyek sokkal nagyobb kockázatokat rejtenek. Főként az az eljárás új, hogy bizonyos kőzet rétegeket robbantanak ahhoz, annak érdekében, hogy hozzáférjenek a palagázhoz. Én csalódtam a jelentéstevő tervezetében, szövegében, néhány pontot emelnék ki. A palagáz potenciál mindenek előtt a kitermelők spekuláción alapul, Lengyelországban például nagy mértékben lefelé korrigálták az előrejelzéseket, Németországban is a geológiai intézet kiúzanító számokról adott számot, csak 20-30%-os kitermelése lehetséges a meglévő tartalékoknak, ugyanez a helyzet az USA-ban is. Ugyanakkor hiányolom azt is a jelentésből, hogy sokszor a rétegrepesztés esetében az energiamérleg sokkal rosszabb, mint a hagyományos energiahordozók esetében. A tízes bekezdésben a jelentés tervező arra szólítja fel a bizottságot, hogy finanszírozza az újabb kutatásokat ebben az ágazatban. Azt hiszem, ez az ágazat az utolsó, amelynek támogatni kellene pénzügyi úton. Az életminőségben bekövetkező csökkenést és a veszélyeket is tagadja a lakosság számára fennálló veszélyeket a szöveg. Különösen csodálkoztam a 21-es bekezdésen, tájékoztató kampányokat kér itt a jelentéstevő annak érdekében, hogy növelje a bizalmat és az elfogadottságát eh, ennek, az új technoló- ennek a technológiának. Ez olyan, mintha reklámmal kellene gyakorlatilag előkészíteni a talajt a lakosság körében az eljárás számára. Németországban is van egy cég, amely agresszívan reklámozza a rétegrepesztést. Én úgy gondolom, nem szabad szépíteni a dolgokat, az emberek zömében szkeptikusak és félnek az eljárás hatásáitól. Úgy gondolom, a rétegrepesztést nem szabad engedélyezni az önkormányzatok és a lakosság akarata ellenére. A jelentés elfogadhatatlan, nagyon egyoldalúan közelíti meg a témát, és még egyszer hangsúlyozom, az ilyen palagáz tartalékok kiaknázása veszélyes és környezetkárosító. A technológiai előrelépés által egyedül nem érhető el a fenntartható fejlődés. A technológiai előrelépést követnie kell egy változásnak a magatartásunkban is, főként ami az energia kitermelést illeti. Szeretném egyébként felhívni a figyelmet a lobby tevékenységre itt a parlamentben. Úgy gondolom, hogy elképesztő mértékű lobbizás folyik. Képviselőként talán el kellene gondolkodnunk azon, hogy egy ilyen féle egyoldalú véleményformálás összeegyeztethető-e demokratikus alapelveinkkel. Köszönöm. Köszönjük szépen Vilc kolléganőnek. Simanski kolléga kapja meg a szót. Tadeusz Simanski, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, szólnék néhány szót erről a szövegről, Szeretném megdicsérni a jelentéstevőnket. Nagyra értékelem a munkáját. Azt gondolom, hogy rengeteg erőfeszítés van a szöveg mögött, de hát nyilvánvalóan érzelmi töltető is ez a téma, hiszen rendkívül fontos kérdésekről van szó mind a jövőnk, mint az energia számára. Nagyon szorgalmas volt a jelentéstevőnk, és igen, élénk vitát folytattunk, de azt gondolom, a munkának ebben a szakaszában nem szabad ilyen radikális és negatív hozzászólásokat megfogalmazni, mint amilyeneket hallhattunk. Szonik úr azt hiszem bebizonyította munkája során, hogy igenis figyelembe veszi mindenki aggájait és félelmeit. Ugyanakkor azonban szeretne bizonyos lehetőségeket is felmutatni, és szeretné megemlíteni azokat a reményeket is, amelyek fűződnek ehhez az új technológiához. Ezért meglepődtem, hogy ilyen radikális hozzászólásokat is hallhattam, mint amilyen az előző volt például. Úgy gondolom, bizonyos dolgokat világosan ki kell mondanunk. Megfordíthatjuk a lobbizással kapcsolatos érvet, mondhatnánk azt, hogy olyan cégek is lobbiznak, amelyek ellenzik az e-típusú foszilis energiahordozók kiaknázását. Úgy gondolom, fontos, hogy a vitát a megfelelő irányba csatornázzuk. Nyilvánvaló, hogy vannak aggályok, vannak félelmek, és természetes, hogy az európai polgárok félnek. Ugyanúgy, hogy félnek például az atomenergiától, ahogy félnek a széndiokszid kibocsátásoktól. Lehet, hogy ugyanígy félnek valószínűleg az ivóvízszennyezéstől is. Nagyon könnyű rájátszani ezekre a félelmekre, és könnyű ezekkel az érvekkel blokkolni bármiféle döntéshozatalt. Éppen ezért talán egy kicsit nyitottabbnak kellene lennünk a kompromisszumok felé. Most szólnék néhány szót a módosítókról. Van néhány módosító, amely nemhogy zöld fényt vagy sárga fényt nem ad, hanem kifejezetten piros jelzést ad bizonyos lépések tekintetében. Természetesen figyelembe kell vennünk azt, hogy ez a technológia egy nagyon fontos alternatívája az úgynevezett piszkos technológiáknak. Lengyelországról beszélek, saját hazámról, ahol nagyon fontos a szén kitermelés, mi már nagyon sok mindent tettünk, sok beruházást eszközöltünk a kommunizmus bukása után, rengeteg pénzt fektettünk be az energetikai fordulatba, és amikor radikális hozzászólásokat hallok, mint amilyen az előző is volt, úgy gondolom, hogy egy vörös posztót levegtetnek előttem. Úgy gondolom, ehelyett talán fontosabb lenne, hogy kompromisszumra jussunk egymással. Nyilvánvaló, hogy nem lehet minden frakció kedvére tenni, de a kompromisszum azt hiszem elkerülhetetlen. A módosítók közül sok gyakorlatilag tönkreteszi az eddigi munkánkat, ezért ezek a módosítók nem szolgálják a kompromisszum megtalálásának lehetőségét. Köszönöm még egyszer Szonik úrnak a munkát, és remélem, hogy a remény győzedelmeskedik a félelmek felett. Nem engedhetjük meg, hogy a félelmeink, agályaink vezényeljenek bennünket. Nincs olyan technológia, amelynek nincs negatív folyamánya, következménye, főleg amikor fosszilis energiahordozókról van szó, ezt is látnunk kell. Ugyanezzel a problémával szembesültünk, amikor például a tengerfenéken rejtőző fosszilis tartalékok kiaknázásáról volt szó. Úgy gondolom, nagyon naív lenne azt feltételezni, hogy van olyan lehetőség, amely nem rejt kockázatokat magában. A mi feladatunk az, hogy minimalizáljuk a meglévő kockázatokat. Köszönöm szépen! Most pedig az egyéb felszólalók következnek, akik rajtálnak a listán. Előzőleg azonban üdvözölnék egy új kollégát. Bánki Erik van itt a körünkben, néppárti kolléga, Magyarországról érkezett hozzánk. Az imént már beszéltem vele németül, úgyhogy ért engem. Üdvözöljük pottakként itt a szakbizottságunkban, és jó együttműködést kívánunk, szeretettel üdvözöljük. Jetzt erhält die Kollegin Renate Sommer. Most pedig Renate Sommer kollégán kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először én is szeretnék Bogoslav Szónik kollégáknak köszönetet mondani, úgy gondolom ez egy jó jelentés, egy rendkívül nehéz témában. És én nem tartom olyan oldalúnak ezt a jelentést, mint azt mások megfogalmazták. Sőt, éppen ellenkezőleg én kiváló kiindulási alapnak tartom ezt a szöveget, ahhoz, hogy végül kompromisszumra jussunk, amelyet ugye a kompromisszumot ugye ebben a házban mindig meg kell találnunk. A hidrológus rétegrepesztés témájában én magam is ö, ingadozom, én magam mérnök vagyok az új technológiákkal szemben, én alapvetően nyitott vagyok, de hát ahogyan a lakosság nagy része, én is úgy gondolom, hogy, hogy hát azért annyira nem bizalomgerjesztő ez a technológia. Maga a technológia igazából még csak nem is problematikus, hanem a felhasznált, az alkalmazott vegyszerek azok, a, amelyek legtöbbünk számára problematikusak. Nem is annyira a gáz ö, kiszivárgása a probléma, azt ugye meg lehet oldani, erre vannak technológiák, Németországban és más országokban is nagy komolyak a bányászati hagyományok. Én is egy bányász régióból származom, itt meg lehet ezt oldani. De ugye a rétegrepesztés esetében itt vegyszereket is alkalmaznak, és én itt nagyon óvatos lennék, mert itt valóban a jövőre nézve is ártalmas lehet ez, terheket teremtünk ezzel. Hát ahonnan én jövök, ott a bányászat, a bányaipar igencsak komoly terhet, súlyos örökséget hagyott hátra, és hát itt van, vannak olyan bányajáratok is, amelyeket nem is regisztráltak, követhetetlenek voltak ott az eljárások, és az még semmiféle dokumentációs kötelezettséget nem róttak a bányát üzemeltetőkre, és hát nagyon sok mindent utólag derült ki, és hát vannak olyan területek nálunk, amik semmilyen módon sem használhatók, vagy, vagy mezőgazdasági célra, semmilyen célra nem használhatók, bármit teszünk, bármivel fedjük le ezt a talajt, egyszerűen nem alkalmasok emberi használatra, nem lehetünk százszerzelékosan biztosak abban, hogy itt milyen szennyezés történt, a talajvíz és szennyezett, és hát minden bánya régióban meg lehet ugye itt figyelni, hogy a talajvíz helyzet megváltozik, tehát én alapvetően éppen ezért szimpatizálok azzal az elgondolással, hogy, hogy, hogy a volt bánya területeken, azokon a területeken, ahol bányászat volt, ott el kellene tekintenünk a rétegrevesztéstől ugye ezekben a régiókban nem a talajvízből származik közvetlenül az ivóvíz, hanem szomszédos régiókban nyerjük az ivóvizet. Tehát az én hazámban jelenleg ez is egy érdekes helyzet, hogy ezekben a szomszédos régiókban most próbafúrásokat végeznek, és akkor a mi ivóvíz nyerő területeinket engedjük át a palagász kitermelésnek? Hát ezért ingadozom én az igen és a nem érvek között. A technológiát tehát nem tartom százszerzelékosan biztonságosnak, hiszen nem lehet garantálni azt, hogy egész bizonyosan nem kerülnek mérgező, rendkívül mérgező vegyszerek azokban a rétegekbe, ahol már ö, talajvíz is megjelenik, azt ugye már láthatjuk az eléggé tapasztalatok alapján is, hogy igenis az alkalmazott vegyszerek, furó folyadékok igenis a felsőbb rétegekbe tudnak kerülni. Kérdés, hogy itt ugye milyen vegyszereket alkalmaznak a kitermelők, a jelentéstevő erre is kitért. Igen, fontos a hatóságok számára tudják, hogy milyen vegyszerek kerülnek alkalmazásra, és nyilvánvalóan bizonyos vegyszerek től a jövőben a kutatásoknak köszönhetem, majd el is tekinthetünk, és másképpen megoldhatjuk, de egyelőre még nem kielégítő a kutatások szintje jelenleg, de minden esetre azt mondom, hogy éppen ezért várjuk meg a további eredményeket, a bizottság által megbízásba adott tanulmányok eredményét, mielőtt döntést hozunk. Nem tartom jónak azt, hogy állandóan olyan döntéseket kell hoznunk, vagy úgy kell döntéseket hoznunk, hogy a pontos szakmai hátteret ismernénk, anélkül, hogy pontos adataink, ismereteink lenne, hiszen már itt van e, e, elérhető távolságban az, hogy valódi eredményeket, e, tudományos adatokat kapjunk, akkor e, akkor az lenne a legjobb, hogyha meg is várnánk a döntéshozatallal ezeket az eredményeket. Ugyanakkor úgy vélem, és ezt szeretném valóban kiemelni, hogy alapvetően nem szabad betiltani a hidraulikus rétegre, persze nyitottnak kell lennünk az új technológiákra, és ami az ellátás biztonságot illeti az energetika területén, hát ez egy valódi érv, ez fontos, nem csak az, a, a, az energia ellátásunk, a, a, változásának tekintetében, hanem nagyon sok tekintetben fontos lehet ez, és meg tudom érteni, a harmadik országok úgy döntenek, hogy engedélyezik ezt a kitermelést. Én emellett támogatom a nyilvános meghallgatásokat, a nyilvános konzultációt, a környezetvédelmi hatásvizsgálatok elkészítését, és amit szintén támogatnák, és Linda éve már említette ezt, hogy el kell vizsgálnunk azt, hogy később az ártalmakért kinek kell fizetni, ezt nem lehet, hogy majd a lakosság szenvedi ezt meg, és a lakosságnak kell a, a rétegrepesztés jövőbeli következményeiért fizet, megfizetnie. Nem szabad azt, hogy majd utólag a, a lakosságnak kelljen itt azért fizetnie, amelyet mi itt óvatlanul engedélyezünk. Igen, támogassunk a, a, a magánkitermelést és nem lehet mindent csak állami szinten megvalósítani, de hogyha a világ más régióiban vannak már olyan cégek, vállalatok, amelyek ebbe a fajta kitermelésbe befektetnek, akkor biztosítanunk kell azt is, hogy ezek a vállalkozások későbbi következményeket felelőssé tehetők legyenek. Köszönjük szépen, itt be kell tartanunk ugye az időket, felszállási időket, hiszen még a halászati alappal kapcsolatban is van egy jelentésünk, arra is elegendő időt kell szánnunk, éppen ezért korlátoznám a további felszólalók felszólalás idejét 1 perc 30 másodpercen, mert különben nagyon elszalad az időnk, és hát nagyon sok kérdés merült föl, az előadónak még válaszolnia kell erre, ezekre a felmerült kérdésekre. Most Vittorio Pródi kapja meg a szót. Eh, Köszönöm, elnök úr. És ugye szeretném kérni, hogyha a vita elején jelölje ki a felszólási időt, és nem pedig azokat sújtsa, csak ez, akik később kerülnek sorra. Megpróbálok minden esetre rövid lenni. A téma rendkívül fontos. A hidraulikus rétegrepesztés egy rendkívül invazív jellegű technológia, tehát meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ezt a műveletet egy teljes körű környezeti hatásvizsgálat előzi meg valamennyi tevékenységet és következményt illetően, amelyek kihathatnak más későbbi felhasználásaira, a föld alatt található készleteknek. A dolog tehát nagyon fontos, és az, ami számomra különösen fontos, az az, hogyha befektetünk ezekbe a technológiákba, akkor nem lesz elegendő forrásunk arra, amiről már határoztunk. Azaz, a foszilis energiaforrásokról át kell térnünk a megújuló energiaforrásokra. Azt hiszem tehát, hogy ebben az értelemben a lehető legnagyobb mértékben arra kell összpontosítanunk, amely egy bölcs döntés, amelyet már meghoztunk, és az nem más, mint hogy a megújuló energiaforrásokat kívánjuk kiaknázni. Köszönöm, elnök. Köszönöm, természetesen Vitorio Pródi kollégának igaza van hogy már a vita kezdetén be kellene jelentenem egy ilyenfajta időbeli korlátozást a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek, akik ezen a dosszién dolgoznak, elég időt akartam hagyni. Renate Zomer kollégának kellett volna a felszólalás idejét korlátoznom, aki 6 perc 30 másodpercig beszélt. Most viszont egy kicsit fel kell gyorsítanunk. Judith Merkis kolléganő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig érdekes különféle megközelítéseket hallani. Az ember azt gondolná, hogy a tudományos bizonyítékokkal nem lehet vitatkozni, de úgy tűnik, vannak tanulmányok, legalábbis a kollégák ezt mondják, hogy amelyek gyakorlatilag pozitívan, avagy negatívan közelítik meg a rétegrepesztést, szemlélettől függően. Kompromisszumot kértek itt többen is, hát hogyan lehet ezt a két oldalt, ezt a két szemléletet összebékíteni egymással? Nagyon fontos lenne megvárni az Európai Bizottság részéről a tudományos bizonyítékokat, mielőtt folytatjuk a vitát. Én úgy gondolom, hogy azonnal rá kellene térnünk a megújuló energiákra, nem látom annak az okát, hogy miért is kellene egy áthidaló technológia. Úgy gondolom, hogy az externalitások internalizálása erre lenne szükség. Ugyanis a kérdés, hogy az összes környezeti következményt, ökológiai következményt figyelembe vettük-e. Ha megnézzük az Egyesült Államokat, Tíz évvel később születtek csak meg a szabályok, miután már elkezdték a kitermelést. Lehet, hogyha lettek volna, már akkor meglettek volna a szükséges ismereteik, másképp döntöttek volna. Többen beszéltek az ivóvízről. Az embernek át kell hatolnia a talaj felszínén, és mielőtt a réteg repesztés célpontjához elérkezne, ezzel a technológiával áthalad olyan rétegeken, amelyek fontosak az ivóvíz számára, tehát igenis fennáll az ivóvíz szennyezésének lehetősége. Lehet, hogy a rétegrepesztés esetében, mint más technológiák esetében is sok, sok instabilitásra kell számítani. Köszönjük szépen, Anna Rosbach következik. következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy kicsit az ördög ügyvédjének szerepét játszom most. Az imént olvastam, hogy a, az egyik lengyel cég úgy nyilatkozott, hogy felhagy a tevékenységével, mert nem kifezetődő a palagáz kitermelése. Ami az én hazámban is található palagáz. Az én kormányom azonban nemrégiben betiltotta ennek kitermelését. Úgy gondolom először is meg kell vizsgálni a palagáz kitermelés hosszú távú következményeit a természetre és az állatvilágra. Ezért azt gondolom, hogy egy moratóriumra van el, először szükség, mielőtt engedélyeznénk az eljárást. Kanadában, Albertában jártam, és beszéltem az ottani lakossággal. Az ottani állatvilág súlyosan sérül, a karibuk leukémiásak lesznek, a lakosság is körében is megnövekedett a daganatos megbetegedések száma, noha a kitermelő cég azt állítja, hogy mindent megtesz a megelőzés érdekében. Szétnéztem, ott megnéztem az ottani fákat is, kismerem magam egy kis a vegetáció területén, és hát azok a fák aztán nem néznek ki egészségesnek. Hatalmas egészségügyi problémákat okoz az ottani kitermelés a lakosság számára. Jó lenne megkérdezni az ottani lakosságot is, hogy mi is a helyzet az ilyenféle energiaforrások kiaknázásával kapcsolatban. Tartok tőle, hogy nálunk hasonló dolog történhet last 30 years. Igen, a, csak az elmúlt 30 évben kezdődött meg a, palagáz kitermelés viszonylag új, és nagy részt a, az Egyesült Államokba kerül ez kitermelése. Jó náluk már, tehát egy alkalmazott, bevált technológia, de azért nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Jó, hogy ez a jelentés óvatos kíván lenni, nagyon sok bizonytalanság övezi ezt a technológiát, kérdés milyen kibocsátással jár a, a palagáz kitermelés, a palagáz alkalmazása, ez még mindig vitatott, és a bizottság sem tud erre konkrét választ adni még. Vannak olyan tagállamok, amik nem szeretnének, nem szeretnék lekötni magukat a foszilis tüzelőanyagok mellett, vannak ugye megújuló energiaforrások, és tehát a gáz bármikor ki lehet kapcsolni, be lehet kapcsolni, hogyha nem süt a nap, vagy nem fúj a szél, tehát az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságban igenis szerepet játszik a gáz, legyen az palagáz vagy más gáz. Én e- elutasítanám a moratóriumra reformra vonatkozó javaslatot, de lehet, hogy valóban ki kellene tartanunk amellett, hogy a már meglévő jogszabályinkat jobban tartassuk be. Aztán ott van a felszín alatti vízekre vonatkozó normák, standardok kérdése, emellett ki kell tartani, igen, és mindenképpen a mérgező anyagokat távol kell tartani a, az ivóvíz és talajvíz rétegektől. Tehát biztosítanunk kell ezt, hogy a már létező jogszabályokat tartsák be. Köszönöm szépen Krisz Davis ezt a nagyon egyértelmű kiállást, és akkor ezzel a felszólalói lista végére is értünk. Mondhatnám azt is, hogy nem irigylem a Sonic urat, nem irigylésem miért a helyzete, mint előadó, hiszen itt a, a kör négyszögesítését kell itt végrehajtania. Nagyon sok fenntartás övezi ezt a témát, még hogyha az energiafüggőségünket csökkenteni, és a palagáz kitermés. Én csak a saját hazám nevében beszéltek. Rengeteg polgári kezdeményezés van az én választói körzetemben, és ezrek szerveződnek már a hidraulikus rétegrepesztés ellen, mert túl sok az aggodalom a fenntartás. Tudom, hogy vannak olyan tagállamok, ahol mások a prioritások, a gazdasági szempontok, az energiabiztonság szempontja talán fontosabb, az ellátás biztonsága prioritást élvez, de most akkor Sony kolléga is majd megkapja a szót, hogy lezárhassa a vitát, de először azonban a bizottság kap szót, hiszen hozzá is te, tettek fel kérdéseket, különösen ami az adalékanyagokat illeti, itt a bizottságé lesz a szó, hát hol vannak ezek a az adalékanyagok, hova kerülnek ezekbe? Az Egyesült Államokban 40 millió liter ilyen adala, adalékanyag jutott 2005 és 2009 között a talajba, és azok a vegyi anyagok, amelyeket az USA-ban alkalmaztak, ezek Európában semmilyen körülmények között nem juthatnak a felszíni rétegekbe. Kérdés, hogy ott a lakosság miért nem uh, áll ki ezen vegyszerek alkalmazása ellen. Én nem vagyok uh, uh, műszaki ember, de uh, hát úgy gondolom, hogy nagyon sok kérdőjel övezi még a palagáz kitermelést, és amint mondtam, nincs irigylésem méltó helyzetben, Sonic előadó úr, kérjük akkor négyszögesítse a kört, de először a bizottság kap még szót. Thank you. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Új technológiák bevezetése és ilyen a hidraulikus rétegrepesztés is nagyon fontos előnyökkel járhat. Ugyanakkor azonban óvatosnak kell lennünk, és meg kell fontolnunk, hogy milyen potenciális hátrányokkal is járhat egy-egy ilyen technológia, ezt többen is említették. A bizottság mindenképpen szeretné biztosítani kezdetektől fogva, hogy egy világos, kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazunk. Aktívan monitorozzuk, nyomon követjük az eseményeket, és nyilvánvalóan szükség van a releváns létező jogszabályok megfelelő végrehajtására, megvalósítására. Az Európai Bizottság látja, hogy egy kockázatelemzésre van szükség, ami a palagáz kitermelést illeti. Minden opciót számon tart és figyelemmel követ az Európai Bizottság. 2013 végére várhatók a konklúziók a vizsgálódásunkat illetően. A bizottsági szolgálatokon belül folyamatban van a munka, főként egy szolgálat közé munkacsoporton belül, ahol az energia, az éghajlatvédelem, a közegészségügy, a kereskedelmi ügyek és egyéb más szemléletek is ötvöződnek egymással, mi ugyanis úgy gondoljuk, hogy egy koordinált megközelítés létfontosságú ebben a kérdésben. Természetesen a tagállamokkal is folyamatosan konzultálunk, és volt nagyon konstruktív információcsere az Egyesült Államokkal is. A szakbizottság tisztelt képviselői több dolgot említettek ma, ezek közül több a jelenlegi tárgyalások eszmecsere tárgyát is képezi, ilyen például a helyszínek vizsgálata, továbbá a vízminőségi vizsgálatok a hidraulikus rétegrepesztés megkezdése előtt. Az Európai Bizottság tanulmányait is többen említették, amelyek jelen pillanatban folyamatban vannak. A Környezetvédelmi Főigazgatóság egy tanulmányt végez jelen pillanatban a kockázatok felmérésére. Valószínűleg augusztus második hetére várhatók ennek az eredményei. Tudjuk tehát, hogy egy kicsit elhúzódott a dolog, egy kicsit késésben vagyunk, mégis reméljük, hogy az eredmények segítik majd ennek a szakbizottságnak a további munkáját szeptemberben. Köszönöm. Köszönjük szépen! Végül, de nem utolsó sorban pedig a jelentéstevő kap ismét szót, Boguslav Szonik parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett az élénk vitában. Talán visszatérhetnénk arra a kérdésre, hogy határozott határozottan állást kell -e foglalnunk ebben a kérdésben, avagy sem. Úgy gondolom, hogy erre igenis szükség van. Egyre több elemzés áll a rendelkezésünkre. Az Európai Bizottságtól kaptunk egy tanulmányt, amely világosan kimondja, hogy az európai jogszabályok lehetővé teszik, hogy biztonságos keretek között elkezdjük alkalmazni ezt a technológiát. Természetesen szükség van ennek figyelemmel kísérésére, de hát mi is a helyzet jelenleg? Vannak olyan tagállamok, amelyek már meg is kezdték a palagáz kitermelést. Tudom, hogy az amerikaiak már az elmúlt 30 évben is folytattak palagáz kitermelést. A javaslat nagyon óvatos, megpróbál odafigyelni a környezeti elemekre, szempontokra is, olyan rendelkezéseket próbál bevezetni, amelyek biztosítják, hogy valóban nagyon óvatosan és komolyan járunk el, de ez azt jelenti, hogy az én javaslatom nem jó? Nemet kellene mondani rá emiatt? Én azt gondolom, hogy azt a logikát kellene követnünk, amely azt mondja, hogy az Európai Parlament holisztikus módon közelíti meg a dolgot megvizsgáltuk a hatályban lévő jogszabályokat. Szükség van bizonyos változtatásokra, de világosan kimondjuk azt is, hogy óvatosnak kell lennünk. Továbbá tájékoztatni kell az embereket, annak érdekében, hogy mindenki tudja, hogy mi is történik körülötte. Azt hiszem, hogy az az, á, az, az álláspont, az a megközelítés, amelyet alkalmazunk, indokolt, óvatosak vagyunk, és 2013 után úgyis újra rá fogunk térni erre a kérdésre, felül fogjuk azt vizsgálni. Most pedig konkrétan rátérnék egyes hozzászólásokra. Úgy gondolom, hogy a lobby tevékenység nem olyan erős. Én nem tapasztaltam ilyen tevékenységet a jelentésen zajló munkám során, épp ellenkezőleg. Emlékszem néhány hónappal ezelőtt az északi áramratról, a North Streamről beszéltünk, Emlékszem, hogy annak idején az északi áramlat vezető politikusoknál lobbizott Európa szert, és utána itt nálunk is öm, elmondták, bemutatták álláspontjukat. Emlékszem, hogy a bizottság, az Európai Bizottsággal közösen kifogást emeltünk, hogy újra felmérjük az északi áramlat környezeti hatásait illetve mi kifogást emeltünk az Európai Bizottság felé, amely nem igazán reagált erre. Azt gondolom összességében tehát, hogy emlékeznünk kell arra, hogy a kutatási programjainkból Pénzeket kell arra szánni, hogy megvizsgáljuk a hidraulikus rétegrepesztés következményei. Tudom, hogy Ausztriában például zajlanak ilyen tanulmányok, annak biztosítása érdekében, hogy ne használjanak veszélyes anyagokat a rétegrepesztésben. Pénzt fordítunk a tiszta széntechnológiák kialakítására, kidolgozására, és így azt gondolom, hogy erre is érdemes pénzt fordítani. Szükségünk van biztonságos tiszta energiákra. Talán opció lehet a palagáz kiaknázás, és talán előnyös opció is lehet. Nyilvánvalóan hazám szemszögéből is beszélek egy kicsit, de azt hiszem, ez mindenki esetében igaz, az Egyesült Államok és a széndiokszid kibocsátás csökkentés jegyében fordul ilyen energiaforrások felé. Ami néppártot illeti, a néppárt több meghallgatást szervezett, több workshop is volt. Több találkozó alkalmával volt alkalom arra, hogy összejöjjünk, eszmecserét folytassunk, és felvonultassuk az érveket, a kitermelés mellett és ellen. Rosenbach asszonynak mondom, Dán kollégámnak, amikor Kanadáról beszélünk, akkor azt hiszem, gyakran megfeledkezünk néhány dologról. Albertában eh, bizonyos eh, olajhomok kitermelés zajlik. Ez egy teljesen más technológia, mint a palagáz kitermelésére használt technológia. Az a technológia nagymértékben befolyásolja a vegetációt, az állatvilágot, hátrányos hatással van az egészségre. A palagáz esetében azonban egy olyan technológiáról van szó, amely sokkal inkább a felszínt befolyásolja csupán. Nos, az elnök úr azt mondta, hogy nagyon nehéz feladattal szembesülök, és nem el. Emlékszem arra, azokra az időkre, amikor egyetemi hallgatóként a kommunizmus ellen harcoltam Lengyelországban, én készen állok a kihívásra, és természetesen várom a kollégák hozzájárulását, és kössünk kompromisszumot, dolgozzunk együtt ezen a jelentésen. Gondolkozzunk el a kockázatokon, de mutassuk meg azt is, hogy az Európai Parlament világos, egyértelmű, határozott hangon szól ebben a vitában. Megvannak a jogszabályaink, aki akarja, kiaknázhatja ezt az energiaforrást, de a jogszabályokat megszegni nem lehet, és ezeknek a jogszabályoknak egyértelműen az egészség és a környezet védelme a célja. Elnök. Köszönöm. Szonik úr. Nos, ez a kezdeményezés, a saját kezdeményezés jelentés esetében reméltek sikerül majd egyetértésre jutni. Szeptember 19-én fogunk szavazni itt a szakbizottságban, és a plenárison pedig a tervek szerint októberben, ez év októberében kerül majd napirendre ez a téma. Ez az az időterv, amit valamilyen módon be kell tudnunk tartani. Most aztán nézzük az utolsó napi rendi pontot. Ez az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos. Először is a jelentéstevőnek szeretném megadni a szót a vélemény megfogalmazójának. Krizogeleos kolléga, tessék, öni a szó. Köszönöm szépen. Sajnos nincs már elegendő időnk arra, hogy ezt a témát megtárgyaljuk. Nem tudom, hogy mit gondolnak a kollégák erről, hogy lehet-e kicsit elnyújtani az ülős időtartamát. Azt hiszem, hogy a vita ilyen más körülmények között nem lett túl gyümölcsöző. Elnök, sajnos nincsen alternatívánk. Mindenféleképpen le kell zárnunk ezt a véleményt most, éppen ezért azt javaslom, hogy mindenképpen ragaszkodjunk a napirendhez, és meglátjuk, hogy milyen messzire jutunk. Tíz perc. Még az eljárási visszavezet értelmében. Tehát javaslom, hogy vitaz, vitassuk meg véleményét, és meglátjuk, hogy meddig jutunk majd a vitával. Aztán meglátjuk, hogy hogyan járjunk el. Tessék. Τα θέματα της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής... Nos, a halászati alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap reformja rendkívül fontos. Nagyon fontos számomra, hiszen én egy szigetről származom az Európai Tengerügy és Halászati Alap a halászati alapot fogja felváltani. Ez a e, halászati tengeri politika reformjának fontos pontja, mely most zajlik. Fontos itt a múltbeli hibákat elkerülni és a fenntartható halászatot biztosítani. A halászati politika reformja és ennek finanszírozási eszközének reformja olyan esetekre vonatkozik, amikor halászás áll fenn. Itt ezzel szemben a fenntartható halászatot kell előnyben részletesíteni, és a tengeri ökoszisztéma védelmezőjét. Itt a halászattal az akvakultúrával kapcsolatos intézkedésekről van szó. A cél a halászati szabályok megfelelő alkalmazása, az adatgyűjtés és integrált tengerpolitika végrehajtása különféle eszközök összefogásáról van itt szó. Egyrésztről az adminisztráció és irányítás egyszerűsítéséről, az eljárási szabályzatok egységesítéséről, mindez lehetővé teszi a létező források hatékonyabb felhasználását. Az az elképzelés, hogy a finanszírozás csak azon tagállamok felé fog irányulni, amelyek a halászati politika elveit tiszteletben tartják, az ellenőrzést, valamint az illegális halászat elleni fellépést. Arra van szükség, hogy ez az alap csak azokat a vállalatokat támogassa, amelyek a halászati politika elveit tiszteletben tartják. Itt egy fenntartható halászatról van szó, ezt meg kell nyitni a fiatalok előtt, a munkakörülményeket pedig javítani kell. Az emberi erőforrás fejlesztése, a munkahelyek diversifikációja, valamint egy alulról felfelé történő megközelítés létrehozása a halászati politika javítása céljából lehetővé teszi a szociális partnerek közötti szinergiák létrehozását. Itt valódi konzultációkról van szó, valamint a biodiverzitás támogató intézkedésekről, illetve a Natura 2000 hálózat térségeinek rehabilitációjáról, továbbá a védett tengeri zónák statutumának fejlesztéséről. Ez tehát kedvező rendelkezéseket tartalmaz ez a jogszabály, amely a közvélemény tájékoztatását és az átláthatóságot is magában foglalja. A halászatra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell, és figyelembe kell venni a regionális, illetve helyi sajátosságokat is. Ez a rendelkezés azonban nem fele meg várakozásainknak, ugyanis a reformban tovább kellett volna menni. Arra lett volna szükség, hogy elkerüljük, hogy ezek az alapok semmiféle vállalattípust ne hozzanak előnyesebb helyzetbe. Ez a kockázat ugyanis fennáll. A halászati ágazat egyes szegmenseit favorizálják itt ugyanis, a kis halá, partmenti halászat nehéz helyzetben van. Az ökoszisztémára, illetve a biodiverzitás védelmére alapuló halászatot kellene előnyben részesíteni. Fontos az, hogy ne tartsanak fenn halászati többletkapacitásokat ezen alap segítségével elemezni kell a hajó flott floták kapacitását, és azt, hogy ezek milyen szerepet játszanak a túlhalászás megelőzésében, a tengeri élővilág megelőzésében. Felül kell vizsgálni a halászati engedélyek kiadását, mindaz a segítség, amelyet a fogási rendszerek irányításához adnak, nos, az annak be kell vonnia az ágazati szereplőket. A hajóknak, a kikötőknek biztosított támogatások, hogy a kiegészítő árakat jobban fel tudják használni, ez együtt jár kötelezettségekkel is annak érdekében, hogy célzottabb halászatot tudjanak folytatni. A finanszírozásnak mindenképpen a kiegészítő fogás arányát korlátoznia kell, és nem az a cél, hogy ez ennek a segélynek a segítségével jobban értékesíteni lehessen ezeket a kiegészítő fogásokat. Itt számos intézkedés szerepel, amelyek semmiféle megkülönböztetés nélkül támogatják az akvakultúrát a környezeti és szociális hatások figyelembevétele nélkül. Ezért nyújtottak be különböző módosításokat. Bizonyos finanszírozási típus, típusok ugyanis törlendőek. Például a, az az eset, amikor a piacon a feltétek lehetővé teszik a jó árak elérését. Ehelyett nem kívánatos az, hogy az adott halfajokat tárolják, hogyha a piaci körülmények nem megfelelőek. Ez nyilvánvalóan az adófizetők előnyére is válik. Aztán van itt egy módosító, amely az átruházható ö, halászati jogok engedélyek kérdésével foglalkozik, egy további pedig azon halfajok értékesítésének támogatására, amelyek nincsen piacuk, vagy nagyon korlátozott piacuk van. Az a cél, hogy a támogatások nevezessenek a halfogási kapacitás növeléséhez a pénzügyi támogatást a, tudomány, a megbízható tudományos adatok gyűjtésére kell fordítani. Az akvakultúrával foglalkozó fejezetet módosítottuk annak érdekében, hogy kevésbé a túlságosan egyszerű akvakultúra támogatásra helyezzük a hangsúlyt, hiszen ez súlyos környezeti problémákat vet fel, ehelyett a környezeti fenntarthatóságra helyezzük a hangsúlyt az akvakultúra tevékenységek esetében, ez válik prioritássá. Előirányoztuk ezeket az intézkedéseket annak érdekében, hogy a környezeti szempontot tudjuk védelmezni. Aztán elmondhatjuk, hogy a halászat egy közjó kiaknázása, Éppen ezért nem szabad, hagy a halászat a halállományok kimerüléséhez, a tengeri környezet degradációjához vezessen, illetve a partmenti lakosság életkörülményeinek romlásához. Fontos tehát az adatok gyűjtés, amely lehetővé teszi a halászati tevékenységek fenntarthatóságának mérését, valamint azok támogatását, akik a leginkább fenntartható módon halásznak környezeti és szociális szempontból. A módosítók ebbe az irányba mutatnak, a megelőzés elvének alkalmazása irányába, és egy rendszer szerűbb megközelítés irányába, ami a halászat kezelését illeti. A megelőzés mindig hasznosabb, mint azok az intézkedések, amiket akar kell hozni, amikor a probléma már felmerült elnök. Köszönöm szépen, kolléga, a bevezetést, és az órára pillantva azt kell, hogy mondjam, hogy az árnyék jelentéstevőkkel való vitát, illetően csak az a kérdés vetődik fel, hogy ezt mikor tudjuk megérteni, megejteni, talán 15 órakor, vagy pedig len, majd a mai napi rendünk végén. Hm? Három órakor. Nem, én sajnos nem leszek itt három órakor. Linda? Nos, szerintem... Nekem később el kell mennem, tehát én azt mondanám, hogy 10 vagy 15 perccel húzhatnánk túl, vagy talán csak 10 nem is 15-tel. A bizottsággal mi a helyzet? A bizottság itt tud lenni 15 órakor még? Úgy látom bólogatnak, akkor így járunk el, ahogyan éppen megállapodtunk ebben. Köszönöm szépen mindenkinek jó étvágyat az ebédhez. Thank you, interpreters és köszönjük a tolmácsoknak.